Kolleginnen und Kollegen, ich darf die heutige Sitzung eröffnen. Kedves kollégák, megnyitom a mai ülést. Szeretném megragadni az alkalmat, hogy most kihagyjam az elnöki közleményeket, de azt megjegyzem, hogy milyen nagy örömünkre szolgál, hogy a belgrád pristinai megállapodást aláírták, és reméljük, hogy mindkét kormány, mindkét parlament ezt jóvá is fogják hagyni. Úgy gondolom, hogy ez rendkívül fontos esemény a, külön, a további fejlődés, a Nyugat-Balkán további fejlődése, alakulása szempontjából. A hármas napi rendi ponthoz érkeztünk ezzel. A jegyzőkönyvek jóváhagyása, elfogadása van-e valaki, aki nem fogadja el, ha valaki elolvasta mondjuk, de úgy látom senki nem mond ellent, úgyhogy mindannyian elfogadtuk. A négyes napi rendi pontunk nagy örömömre szolgál, hogy a mai napon egy eszmecserére kerülhet sor a szaud-arábiai királyság igazságügyminiszterével, Mohamed Al-Izával. A miniszt, a miniszter úr a szaudi-arábiai, a szaudi igazságügyi rendszerről beszél, nagyon érdekes eszmecsere nek nézünk elébe, és nagyon nagy jelentőségű ez a kérdés. Mind maga a téma, mind pedig Szaudi-Arábia helyzetét tekintve. Tudjuk, hogy Szaudi-Arábia a többi öböl állammal döntő politikai szerepet játszik. Tudjuk, hogy egy ország belső életének alakulása mindig összefügg Szíria, Egyiptom fejlődésével. Különböző kísérletek voltak arra, hogy a sária jogrendet kodifikálják, és látjuk majd annak azt, hogy milyen kihatása lesz mindenek a, a liberalitásra és a különböző jogi felfogásokra. Éppen ezért úgy gondolom, hogy nagyon nagy érdeklődéssel várjuk hogy milyen irányban várják a fejlődéseket. Természetesen nem az iszlám jog kizárólagos problémáival kívánunk most foglalkozni, hanem azt kell megvizsgáljuk, hogy a vallási jog, államjog, ha államjog, akkor annak milyen hatása van, illetve milyen lehetőség van akkor egy ilyen széttöredezett világban az együttélést megszervezni. Miniszter úr, átadom a szót. بسم الله الرحمن الرحيم أنا سعيد في هذا اليوم أن ألتقي بكم. نعم örülök, Nagyon örülök, hogy itt lehetek önök között. Az a, ez a mai ülés az együttműködésünket erősíti, és ezt eh, mutatja mindenki számára a szaúd-arábiai eh, királyság és az Európai Unió közötti együttműködésről van szó. A téma, amelyet ma megvitatunk, az igazságszolgáltatás reformja Szaúd-Arábiában. Ez egy olyan kérdés, amely kifejezetten fontos, a legfontosabb reform jelen pillanatban. Meg kell említenem, hogy az igazságszolgáltatási rendszer, az igazságügy rendszere Szaudarábiában olyan helyzetben van, hogy egy új törvényt kell, el, kellett elfogadnunk az igazságszolgáltatással kapcsolatban, és ennek apropóján az igazságszolgáltatás függetlenségének az erősítése is napirenden van. Annál is inkább, mert szeretnénk olyan eszközökkel ellátni a, ezt a rendszert, amely jobb függetlenség, nagyobb függetlenséget és semlegességet biztosít. Az igazságszolgáltatással kapcsolatos törvény, ez egy teljesen új törvény, Ez egy széleskörű reform folyamatnak része, és mindez a legmodernebb elveken alapul. Ez nagyobb függetlenséget és semlegességet biztosít az igazság szolgáltatásban, és olyan rendelkezéseket tesz lehetővé, amelyek lehetővé teszik az, az, az peres eljárások, illetve az igazságügyi eljárások során az átláthatóságot, a részvételt a peres ügyek tárgyalásán, nem csak a polgárok számára, hanem az újságírók számára is, legyen szó belföldi vagy külföldi újságírókról. A média részvételét lehetővé teszik tehát, és ezzel a média felügyeletet gyakorol a, a folyamat felett mindenféle kivétel és fenntartás nélkül. Így tehát az igazságszolgáltatás átlátható és mindenki számára hozzáférhető. A szaudi média sugározza a, az eljárásokat, a, a védőbeszédeket, illetve a vádiratok ismertetését, mindezt átlátható módon. Az igazságszolgáltatás, az igazságügy reformja keretében egy olyan törvényt is elfogadtunk, amely a polgári eljárásra vonatkozik, illetve egy másik törvényt, amely pedig a büntető eljárásra. Két törvényről van tehát szó, amely két törvény a legmodernebb országok is azon alapelvhez tartozik, amely alapelv meghatározza az igazságszolgáltatást. Tehát az igazságügyi és igazságszolgáltatási rendszer eh, Szaúd-Arábiában olyan, amely rendszer kompatibilis más országok rendszerével. A filozófiánk az igazságügyi filozófiánk ennek egyáltalán nem mond ellent, legyen szó kereskedelmi, polgári vagy büntetőjogi ügyekről. Szaúd-Arábiában számunkra az a legfontosabb, hogy nem mondjunk ellent az alkotmánynak. Ezt az alkotmány pedig a muzulmán jog a sária határozza meg, és ez is tartalmazza az igazságszolgáltatási igazságügyi rendelkezéseket. Nagyon fontos szerep jut ezen belül a bíróságoknak, a bírók interpretációs szabadsággal rendelkeznek. A, a határozataikat, illetve ítéleteiket a korábbi ítéletekre alapozhatják, illetve az interpretációs jogkörükre. Emellett vannak olyan törvényeink, amelyeket a törvényhozók hoznak, és amelyek az igazságszolgáltatásra vonatkoznak. Szaudarábiában nincsen sürgősségi vagy kivételes eljárás, Nincsenek tehát kivételes bíróságok, vagy kivételes bírósági eljárások. Az igazságszolgáltatás teljesen szabad, és a mi filozófiánk az, hogy mindenki számára megfelelő eljárást biztosítsunk. A vagyunk győződ, meg vagyok győződve arról, hogy az igazságszolgáltatás az állam feladata mindenkivel szemben, és az, e-, az állam az, az, amely az igazságszolgáltatás költségeit állja mindenki számára. Emellett kiterjesztettük az igazságszolgáltatási különlegesség elvét. Vannak van kereskedelmi, van büntetőjogi bíróság, aztán a munkaügybíróság, családbíróság, családjogi bíróság, és emellett egyéb bíróságokat lehet létrehozni, hogyha erre szükség van. Természetesen fellebbezési joggal is lehet élni a kamarákhoz, és van egy legfelsőbb bíróság is, illetve egy közigazgatási legfelsőbb bíróság az igazságszolgáltatási közigazgatási rendszerre. Ez franciául a Conseil d'État vagy államtanács lenne. A szaudi igazságügyet meghatározó elvek tiszteletben tartanak minden egyezményt, szerződést, amelyet a Szaudarábia aláírt, amelynek szerződő fele. Az igazságügyi rendszerünk emellett tiszteletben tartja a külföldi döntési gyakorlatot is, és ezeket a döntéseket, ítéleteket végre kell hajtani Szaudarábiában. E, ezek nemzetközi, illetve kölcsönös egyezményeken alapulnak. A királyság bíróságai ezzel kapcsolatban ítéleteket hoztak a külföldi bíróságokon hozott ítéletek végrehajtásával kapcsolatban. Ez egyéb elvek, amelyeken alapul a e, rendszerünk, az a, az emberi jogok tiszteletben tartása, illetve a véleménynyilvánítás szabadságának tiszteletben tartása. A véleménynyilvánítás szabadsága a mi számunkra Persze különbséget tesz a szabadság és a káosz között. A rend hiánya, illetve a szabadság között nagy a különbség. Tehát a vélemény nyilvánítás szabadságában nem fér bele az, hogy az embereket megzavarják olyan gondolatokkal, amelyek esetleg még a közrend felborulásához, felforduláshoz is vezethetnek. Számos határozatot, illetve ítéletet hoztak a bíróságainkon ezen elv tiszteletben tartásával. Ahogy elmondtam, Tiszteletben tartjuk a külföldi bíróságok által hozott, döntő bíróságok által hozott eh, ítéleteket, és a mi bíróságaink nem eh, avatkoznak be eh, érdemi ügyekbe, hogyha ez az, ennek az ítéletnek az érdemi része nem mond ellent az állami elveknek. Egyedül csak formai, tehát alaki körülményekre lehet hatással a Szaudarábia Bíróság. Tiszteletben tartja a szaudarábiai igazságszolgáltatás az emberi jogokat. Ennek érdekében elfogadtunk több jelentést is, amelyeket nem kormányzati szervezetek fogadtak el akár szaudi, akár külföldi szervezetekről beszélhetünk, és mindez erősíti az átláthatóságot. Egy támogatási rendszert hoztunk létre az NGO-k számára, amelyet az átláthatósági instancia támogat. Ez a szervezet integritási, illetve átláthatósági szervezet együttműködik a helyi, illetve a regionális szervezetekkel. Azt gondolom, hogy az általam elmondottaknak köszönhetően nagyjából átlátják a helyzetet Szaudarábiában, és várom a kérdéseiket. Herzlichen Dank, Herr Minister, für die Einführung. Köszönöm szépen, miniszter úr, a bevezetőt. Köszöntöm egyben Karl-Heinz Florenz kollégánk, valószínűleg alsó vidéki delegációját. Elsőként megadom a szót Lochbiller asszonynak, aki az Emberi Jogi Albizottság elnöke. Lochbiller asszony, köszönöm szépen és köszönöm Alisaf miniszter úr, hogy ide látogatott a parlamentbe. Holnap lehetőségünk lesz arra, hogy különböző emberi jogi problémákat beszéljünk meg, ami Szaudi-Arábián belül található kérdésemet, ezért két pontra koncentrálom. Először Szaudi-Arábiának jelentést kell majd készítenie júliusban az ENSZ emberi jogi tanácsában ez az általános periódikus áttekintés. Ezzel kapcsolatban van a kérdésem. Szaudi-Arábia az egyetlen olyan nagy iszlám ország, amelynek, amely eddig nem ratifikálta a két legfontosabb jogilag is kötelező gazdasági, szociális és kulturális jogokra vonatkozó, másrészt pedig a polgári és politikai jogokra vonatkozó egyezményt. Ennek tükrében legyen szíves mondja el, hogy van-e kormányán belül vita arra vonatkozóan, hogy egyfajta úti tervet kidolgozzanak a ratifikáció felé. Ön és kormánya több ENSZ egyezményt aláírt, ratifikált, mint például a kínzás elleni egyezményt és a nők diszkriminációja elleni egyezményt, de rengeteg fenntartások van ezekkel kapcsolatban. Hasonló kérdés. Kidolgoznak egy olyan folyamatot, hogy visszavonják ezeket a fenntartásokat. A második kérdéscsoportom pedig a halálbüntetéssel kapcsolatos. Az EU álláspontja, mint tudja, egyértelmű a halálbüntetés eltörléséről szól. Szaudi-Arábiában pedig nagyon sokféle bűncselekmény van, amelyre halálbüntetés szabható ki. Például a boszorkányság, a kábítószerre való visszaélés és más is. Egyre nagyobb számú kivégzése kerül sor. Az Európai Unió moratóriumot kért első lépésként a halálbüntetés eltörlése felé vezető úton. Szaudi-Arábia elfogadta az ENSZ univerzális periódikus áttekintésében, hogy csökkenti a halálbüntetés kiszabhatóságát és hatáját, és a testületi büntetést is. Nagyon érdekes lenne, hogyha elmondaná, hogy mennyire sikerült a halálbüntetés hatájának csökkentése. Köszönöm. Gomez. Gomez asszony. Welcome, Minister, for coming to us. Üdvözlöm Önt, miniszter úr, örülök annak, hogy ezek a, ezekről a kérdésekről beszélgethetünk, és még cserélhetünk. Nagyon sok kérdésem lenne, amely ahhoz kapcsolódik, hogy az emberi jogok, a szabadságok, a szolgáltatás függetlensége meg, megvalósul önöknél. Nemrégiben több tucat nő és gyerek tüntetett azért, hogy kapcsolatot teremthessenek férjükkel, akik terrorizmus vagy más gyanújával vannak börtönben sokakat kivégeztek, arról is vannak mendemondák, hogy a Twitter felhasználását behatárolják, pedig Szaúd-Arábiában ez nagyon elterjedt kommunikációs módszer, tehát ezt ellenőriznék. Ezt a, ezeknek egy részét holnapra halasztanám. Tudom, hogy az igazságügyi a bírói rendszer reformja ön számára nagyon fontos, és akár női ügyvédek számára is meg szeretné nyitni az igazságügyi rendszert. Mi a helyzet ezzel? Hogy halad ez? Szaudarábia néha pozitív, néha negatív szerepet játszik a, a térségben. Most érkeztem vissza Líbiából. Vannak olyan csoportok, amelyeket az arab tavasz országaiban Szaudarábia finanszíroz, és akik eh, nyomást helyeznek a nőkre ezekben a társadalmakban, és a nők szerepe ugye tudjuk, hogy nem elhanyagolható, sőt nagyon fontos a elnyomás a diktatúr elleni harcban. Erről kérem, hogy mondjon néhány szót. Tudom, hogy Szíriában elképzelhető, hogy akaratlanul is Szaudarábia olyanokat finanszíroz, akik Alkaidához kapcsolódnak, lehet, hogy önök ezt nem így szándékozták, finanszíroz, vagy a finanszírozást nem így szándékozták önök adni, de hát ez lett belőle. Mi a helyzet? Ez ott van Bachlein. Az emberek 70%-a úgy érzi, hogy nem rendelkezik a politikai jogaikkal. Az elmúlt napokban is voltak különböző lázadások, a külföldi újságírókat kiutasították, tehát már elég sok a gond, ezek lennének már a kérdéseim. Mi Frau Obenreuten. asszony. Elnök úr, csatlakozni szeretnék azokhoz a megjegyzésekhez és kérdéseket, amelyeket Lachpichler asszony és Gomez asszony is feltett. Bátornak tartom azt, hogy eljött ide, hiszen a jogi keretek modernizálásáról kíván beszélni. A modernizálással kapcsolat azonban csak egy dolog, de ennél sokkal fontosabb az, hogy ön, önök a jogi rendszerüket a sariára építik. Tudjuk, hogy a sariá nem minden lakossági csoport számára biztosít azonos jogokat. Lochpichnel asszony úgy gondolom erre is utalt, amikor azt mondta, hogy a vonatkozó ENC jelentést még nem írták alá. Ez nyilvánvalóan problémát jelent, ugyanúgy, mint a halálbüntetés. Először is, elnök úr, azt szeretném kérdezni, hogy a a jogalkotásban miért nem fejezik ki azt, hogy a joghatóságoknak milyen feladatköröket adnak, másrészt pedig, hogy azok, akik más vallással rendelkeznek, azok ugyanolyan jogokkal rendelkezenek. Mert hogyha nem sikerül az államot a vallástól külön választani, akkor egy sor egyéb olyan dolgot idéznek elő, ami ami egyáltalán nem segíti a független és pártatlan bírósági gyakorlatokat. Miért nem egy olyan rendszert, hogyan próbálnak egy olyan rendszert kialakítani országokban, amely minden állampolgár számára megfelelő és pártatlan jogi ítélkezést tesz lehető? Mr. President, Mr. Köszönöm szépen, elnök úr, miniszter úr. Köszönöm, hogy ellátogattak ide a szakbizottsághoz, és örülök annak, hogy egy ilyen témában, amely rendkívül fontos, mindannyiunk számára eszmét cserélhetünk. Az előttem szólók már nagyon sok olyan kérdést föltettem, ami engem is érdekelne. Sok témát lefettek. Én ezért a nők szerepére szeretnék rákérdezni a szaudi társadalomban arra, hogy mennyire képezik részét az igazságszolgáltatásnak, hogyan vonatkoznak rájuk a törvények. Azt hiszem, azt elmondhatjuk, hogy nagyon enyhed azért haladásnak mondható jeleket láthatunk, és szeretnénk a jövőbeli fejlődésekről és mi hamarabb tudomást szerezni. Létezik egy Létezik egy ENSZ által készített fejlődési jelentés, amely, vagy fejlesztési jelentés, amely az arab világról szól, és ebben azt olvashatjuk, hogy azért fejlődik olyan lassan az arab társadalom, és ugye ez még a, az arab tavasz előttről datál, előttre datálódik. Nos, ez azért van, mert a nők fele ki van rekesztve a közösség életből. Claude Levi-Strauss, híres szociológus, aki 101 évig élt, Tristő Topik című könyvében azt írta, hogy a nőket kirekezték a közéletből, és ez a legfőbb oka annak, hogy ilyen lassan fejlődnek ezek a társadalmak. Szeretném az ön véleményét hallani erről. وسأكون سعيدا بالإجابة عليها Nagyon köszönöm a kérdéseket. Nagyon ö, nagy örömömre szolgál, hogy válaszolhatok ezekre. Igyekszem kielégítő választ adni. Ami az említett egyezményeket illeti, a Szaúd-Arábiai Királyság nagyon fontosnak tartja és tiszteletben tartja azokat a, az egyezményeket, amelyeket aláírt. És a két egyezménynek a lehető legtöbb rendelkezését igyekszünk minél hamarabb végrehajt, végrehajtani. Ismerem ezt, a, tudatában vagyok ennek a két nemzetközi egyezménynek, és ennek a két egyezménynek a legtöbb rendelkezését tiszteletben tartja Szaudi-Arábia. Persze vannak fenntartásaink egyes rendelkezésekkel kapcsolatban, ez mindenkinek jogában áll, minden áll, országnak jogában áll fenntartásokat e, megfogalmazni, vagy felfüggeszteni bizonyos rendelkezéseket. Ez a nemzetközi jog e, része. Vannak e, olyan európai országok, amelyek ugyan ezen egyezményekkel kapcsolatban fenntartásokat neveztek meg. Nekünk is van ehhez jogunk. Persze, azért hadd mondjam el, hogy a legtöbb, a legtöbb rendelkezését ezen két egyezménynek így végrehajtjuk a királyság területén. Hogyha ebben a két nemzetközi egyezményben vannak konkrét példák, fenntartásokat vagy fenntartásokra vonatkozó példák, amelyek aggasztják önöket, akkor ezeknek a konkrét okait szívesen elmagyarázom, de biztosíthatom önöket arról, hogy ezek a fenntartások objektív kritériumokon alapulnak. Ami a kínzás elleni egyezményt illeti, illetve a nők elnyomásának minden formáját megtiltó egyezményt illetően. Ezt a két egyezményt ratifikáltuk, ezzel kapcsolatban is megfogalmaztunk fenntartásokat, olyan fenntartásokat, amelyek ezen egyezmények azon rendelkezésére vonatkoznak, amelyek ellent mondanak a királyság alkotmányának. Ehhez megint csak jogunk van. Ezek az elvek az a királyság alkotmányának részét képezik, és ezek a fenntartások kapcsolatban nem gondolom, hogy ezek a szaudi nők kárára lennének. Ami a halálbüntetést illeti, az elnök igazat adott nekünk abban, ö, azzal, hogy azt mondta, hogy Szaudarábia nem az egyetlen olyan ország, amely a a halálbüntetést alkalmazza, száz másik ország alkalmazza. Ez, ez halálbüntetést egy teljes filozófia veszi kör, ö, körül, ö, és különböző nézőpontok érvényesek ezzel kapcsolatban. Amikor ezt a kérdést vitatjuk meg, nagyon fontos a logika és a, a logika elvét alkalmazni. És ami a kivégzőt illeti, ez más elbírálás alá tartozik, mint az, mint, mint a mint a gyilkosságot elkövető személynek a cselekedete. Nálunk nagyon ritkán alkalmazzák a halálbüntetést, Hogyha a bűn, hogyha a e, bűn rendkívül súlyos, akkor előfordultak olyan esetek, amelyekben mediációra került sor, és ítéletek születtek. Én tudom, hogy még Európában is, még akár tíz évvel ezelőtt is a halálbüntetés hasznos volt egyes rezsimek kezében. Ami a halálbüntetést illeti, ez a kérdés továbbra is legitim. Én a következő kérdést tenném fel ezzel kapcsolatban. Azok a személyek, akiket halál, halálra ítéltek az elmúlt évszázadokban Európában. E, ki, ki felelős ezeknek az életéért? Az európai filozófusok, vagy, vagy kik? Erre nem válaszolhatunk e, függetlenül attól, hogy figyelembe vennénk, hogy mi történik a világ többi részén. Aki a béke nevében öl, hogy, hogyha azt, aki öl, nem ölik meg, nos, hát itt is különbséget kell tenni egyértelműen. A hidegvérrel elkövetett gyilkosság előre megfontolt gyilkosság, illetve a háborúban előforduló emberülés között. ثاني السؤال الثاني في السؤال الثاني في المتعلق بوجود بعض المظاهرات للنساء والأطفال من خلال عملي في جهاز العدالة ami a nő, nők, illetve a gyermekek jogait illeti, Ami a nőket illeti, és a gyermekeket illeti, ez nem az én feladatom. Én igazságügyminiszter vagyok. Én tudom, hogy a a tüntetésben résztvevők nagy része, egy konkrét tüntetésre utaltak itt, a tüntetésben résztvevő nők nagy része olyan nők, akiknek a férjét terrorizmus vágyával illették. olyan terroristákról van szó, akik szaudi polgárok vagy külföldiek ellen elkövető, elkövetett terrorista bűncselekmények elkövetői voltak. Itt a dolgokat nem csak érzelmi szempontból kell vizsgálni. Nagyon fontosnak tartom a, a felelősség kérdését. Én és kollégáim felelünk azért azoknak a biztonságért, akik Szaúd-Arábiában élnek. Ezek a tüntetők azt kívánták, azt követelték, hogy a terroristákat, illetve azokat a személyeket, akik, akiket elítéltek, ő, az ő szabadon bocsátásukat követelték. Na de hát ez lehetetlen, ezt önök is tudják. Mindezt figyelembe véve mi tiszteletben tartjuk a véleménynyilvánítás szabadságát, mindenkinek joga van ehhez, ennek a gyakorlásához. Ezzel kapcsolatban semmilyen kivétel nincsen. لدور المرأة في العدالة في المملكة العربية السعودية أنا أحب Nos, mi a nők szerepe a szaudi igazságügyi rendszerben? للمرأة دور كبير في العدالة في المملكة العربية السعودية وأنا أتمنى من الجميع el kell mondanunk, hogy a nőknek fontos szerepük van, és aktív szerepük van a, jog, az, a szaudi igazságszolgáltatásban, igazságügyben. Kérem, hogy hogy legyenek tudatában annak, hogy mi minden történt nálunk, mi, mi a valóság. Mielőtt előítéleteket fogalmaznak meg. 40 éve lehetnek a nők ügyvédek. Én magam írtam alá, a, én magam írtam alá számos ügyvédi kinevezést, nők, női ügyvédek kinevezését, és ez még akkor volt, amikor amikor még miniszter feladata volt ez, most már egy bírósági feladat ennek a, ez a kinevezés. A nők tehát fontos szerepet játszanak, és szerves részei a, a szaudi igazságszolgáltatásnak. Az, a, ami a bíróságot, a szaudi ö, ö, igazságszolgáltatást illeti igazságügyet, ez a a muzulmán jogon, a sarián alapszik. Ha jól értettem, akkor önök azt gondolják, hogy a muzulmán kánoni jog nem garantálja a népek, nem garantálja a különböző népcsoportok, illetve a különböző etnikumok egyenlőségét. Hát el kell, hogy mondjam, hogy, a, hogy az egyik alapja a muzulmán jognak a, a a mindenféle diszkrimináció megtiltása legyen szó, nemi, fai, bőrszínen alapuló megkülönböztetésen. Hogyha a szaudi bíróságok bármiféle megkülönböztetést alkalmaztak, akkor ez nem le, ennek nem lehetett alapja az iszlám jog, mert ez abszolút mértékben tilos. Az alap elv a min, az, az összes polgár egyenlősége. Fel szeretném hívni a figyelmüket arra, hogy nagyon, kivétel, nagyon kivételesek azok a rendelkezések, jogi rendelkezések az iszlám jogban, amelyeket a sária inspirált, Tehát mérlegelési jogkörük van a bíróknak, interpretálhatják a jogot, tehát olyan értelemben, hogy ami annak a szituációnak és annak a helyzetnek megfelel. Ami a nő, nők helyzetét illeti, a nők, a szaudi nők gyakran vezető, illetve egyes esetekben vezető szerepet játszanak, akár állami funkciókban is. A parlamentben, a szaudi parlamentben több képviselőnő van, mégpedig 20%-uk, a képviselők 20%-a nő. Hogyha ezt megnézzük, összehasonlítjuk az európai parlamenti képviselő nőkkel, ez elég elég ritka. E, az európai parlamentekben, tehát nem az európai parlamentben, de a nemzeti parlamentekben elég ritka a 20%-os képviselőnői arány, pedig nálunk ez megvalósul. Ami az önkormányzati szintet illeti, az ügyvédi ö, ö, ö, hivatást illeti, ott is a nők ebben részt vehetnek, illetve természetesen védelmet kapnak az igazságszolgáltatás előtt. ولذلك لإيماننا بأهمية دور المرأة في التنمية في المملكة العربية السعودية teljes mértékben szikla szilárdan meg vagyunk győződve a nők fontos szerepéről eh, a szaudi társadalomban. Eh, ezért fordítunk fontos, ezért fordítunk nagy figyelmet ennek a kérdésnek. Ez nem volt mindig így. Természetesen az idők során változott a helyzet, és meggyőztek bennünket arról, hogy a nők részvétele az ország javára válik. Ami a Twittert, a Facebookot illeti, a statisztikák szerint, amelyeket én megkaptam, úgy tűnik, hogy Szaudarábia volt az első olyan ország, amely a Twittert használta a világon. És ez bizony nagy előnyökkel, előnyökkel jár. teljes mértékben rendelkezésükre állok további kérdések. Your Excellency, we still have... Um... Köszönöm szépen, miniszter úr. Még hárman szeretnének kérdéseket föltenni. Atkins úr az első, az Európai Konzervatívok és Reformisták frakciójától. Üdvözlöm Önt, miniszter úr! Én brit konzervatív vagyok, itt az Európai Parlamentben. Your country and mine. Bizonyára tudja, hogy kiváló barátok és jó szövetségesek vagyunk, tehát Nagy-Britannia, illetve, illetve uh, Szaúd-Arábia, és mint a barátok vagyunk, beszélhetünk őszintén. Három kérdésem lenne, három rövid kérdésem. A kollégákhoz hasonlóan engem is aggaszt a női jogok kérdése. Részletesen nyilván erről most nem lehet beszélni, de számomra elég furcsa az, hogy Szaudarábiában nem lehet a nőknek autót vezetni, ezt nehéz lenne például az én feleségemnek elmagyarázni, miért van ez így. Ugye mi megszorításnak véljük ezeket a dolgokat, önök talán nem. Tehát a bírói vagy igazságszolgáltatási szabadság hi, ö, hiánya mennyire a sária miatt van, illetve mennyire az adminisztratív szükségletek miatt. Második kérdésem, a törvény értelmében Mi a helyzet azon Szaudarábia látogatókkal, akik nem muzulmánok? Milyen jogi és bírói lehetőségek nyílnak az úgynevezett vallási rendőrség számára, tehát jelenleg meddig mehet el a vallási rendőrség? Még egy utolsó kérdésem, az Bahreinnel kapcsolatos. számomra nagyon fontos az, hogy hogyan alakul az arabok sorsa a közel-keleten. Ezért barátunk és szövetségesünk Szaudarábia viselkedése is fontos. Ugye Bahreinben úgy tűnik, hogy támogatják azokat a fejleményeket, amelyek akár szükségtelennek is mondhatóak. Köszönöm szépen Svensson úr néppártól. Tack så mycket, herr ordförande. Köszönöm szépen, elnök úr! Megköszönöm a tájékoztató, tájékoztatást. Miniszter úr, említette, hogy a diszkrimináció nem létezik. Említette a vallásszabadság kérdését. Nagyon sok mecsetet építettek, és mecseteket még mindig építenek. Kérdésem, hogy a keresztények például kapnak -e arra lehetőséget, vagy kapnának-e arra lehetőséget, hogy templomokat állítsanak Szaudarábiában? Említette, hogy nincs diszkrimináció, pedig a tények azt mondják, hogy ne, hogy, szab, hogy Szaudarábiában nincs szabad vallásgyakorlás. Nos, az alkotmány normális esetben azt deklarálja, hogy mindenkinek van vallásgyakorlási joga, illetve vallásszabadság, mint olyan létezik, és ugye ez elég szorosan kapcsolódik a sajtó szabadsághoz is. Köszönöm szépen Vágl az Aldétól. Köszönöm szépen, elnök úr. Megköszönöm miniszter úrnak, hogy ellátogatott ide, nagyon jó lehetőség ez eszmecserére fontos kérdésekről. Ritka alkalom ez, hogy Szaúd-Arábiáról beszélünk, bár nagyon fontos ország ez a régió politikai, illetve a világpolitika szempontjából is. Vannak olyan területek, amelyeket mi agályosnak láttunk, vagy látunk, és ezekre nem igazán válaszolt, föltenném tehát még egyszer a kérdéseket. Különféle mendemondákat, mendemondák kaptak lábra arról, hogy az Alkaida vagy más szélsőséges csoportok támogatást kapnak különböző szaudi forrásokból. Kérdésem, hogy hogy vélekedik erről? ezen állításokról. Kormányuk hajlandó-e ezeket a forrásokat leállítani? Második kérdésem a civil szervezetekhez kapcsolódik. Figyelmesen hallgattam, amikor a Twitterről és más kommunikációs lehetőségekről beszélt. Általában a fiatalok használják Hát ebben a fiatalok használják ezen kommunikációs csatornákat. Kérdésem, hogy pontosan milyen jogszabályok vannak erről. Elég nagy számú a jogszabály, ami rendelkezésre áll, de úgy tűnik, hogy nem egyszerűsíti le a civil társadalom életét ez a sok jogszabály. Tehát nehéz a jogaikkal élni, nehéz a szólásszabadsággal élni, nehéz együttműködni a különböző nemzetközi szervezetekkel. Gondoltak már arra, hogy liberalizálnak ezen a területen? Önök, köszönöm szépen. Miniszter úr, a következik. آتي في البداية إلى موضوع السؤال Nos, mindenek előtt, ami az első kérdést illeti, a nők joga. I. Ön azt mondta, hogy hát furcsa, hogy a nők nem vezethetnek Szaudarábiába. Nincs olyan alkotmányos rendelkezés, sem törvény, sem határozat, amely megtiltaná a nőknek, hogy vezethessenek. يمثل رغبة المرأة في المملكة العربية السعودية يمثل نموذجا يتع... Az én véleményem szerint a nők nem akarnak vezetni. Ez a modell, ez a kultúránkból adódik. E, egyszerűen e, öncentúból lemondanak erről a lehetőségről. A mi társadalmunk ez így eh, áll össze, eh, egyes dolgokat elfogadunk, egyes, dolgokat, egyes dolgokról pedig önkéntesen lemondunk. De egyszerűen nincsen semmilyen olyan törvény, nincsen olyan alkotmányos rendelkezés, amely megtiltaná nőknek, hogy vezessenek. De olyan sincs, amelyik kötelezné őket arra, hogy vezessenek. Hogyha a nők többsége azt mondaná, hogy ők holnaptól kezdve vezetni szeretnének, senki, senki nem tiltaná ezt meg nekik. Sem a, ö, ö, a muzulmán jogban, sem az alkotmányban, sem semmilyen törvényes szinten nincsen olyan jog, amely megtiltaná a nőknek, hogy vezessenek. A hagyomány az, ami ö, így ö, rendelkezik, ö, és ö, tulajdonképpen ez a nők döntése. بما أثير من ما قد يقال من تضييق الحريات القضائية Ami a második kérdést illeti, a szabadság korlátozása, illetve a bírósághoz való, az bírósági eljáráshoz való hozzáférés. Nos, az igazságszolgáltatás független, és senki nem avatkozhat be a bíróságok munkájába. Ez egy új törvény, és ezt a törvényt eh, most elfogadtuk, van, eh, létezik eljárásjog, eh, polgári eljárásokra, eljárásokra. ez az eljárásjog. Az eljárásjog közzétételre került, a média hozzáfér a ezekhez a törvényekhez, ismerheti ezeket a, ezeket a törvénykönyveket. Akit érdekel, az utána nézhet, illetve a bíróságok részt vehet az eljárásokban hallgatóságként, és a bírósági eljárások tehát nyilvánosak, ezeken részt lehet venni, ezeket meg lehet hallgatni. hadd mondjam el még egyszer, hogy semmiféle diszkrimináció nincs a bíróságokon, a szaudi és nem szaudi állampolgárok, a muzulmánok és nem muzulmánok között. Az igazságszolgáltatás alapja az az, hogy az egész igazságszolgáltatás a diszkrimináció mentesség elvén, elvére épül fel. Hogyha konkrét példát tudnak említeni, amely diszkrimináció tárgya volt, akkor önökkel együtt szívesen megvizsgálom ezt a kérdést. Az azonban a benyomásom, hogy önök előítéleteket fogalmaznak meg, illetve korlátozottan tekintenek egyes dolgokra. Önöket nyilván az igazság keresése fűti, és ezért vesznek részt ezen az ülésen is, de biztosíthatom önöket arról, hogy semmiféle olyan konkrét ügy nincs, amely az én általam elmondottak ellentétét bizonyítaná. Az alkotmányos igazságszolgáltatási és jogi eszköztárunk megerősíti azt, amit én önöket, önöknek elmondok. Hogyha mondanak egy konkrét esetet, akkor igazat kell adnom önöknek, de eddig még soha senkinek nem sikerült meggyőznie annak ellentétéről, amit most elmondtam. Ami Bahrányt illeti, a külügyminiszternek tegyék fel, kérem ezt a kérdést. Én az emberi jogokért vagyok felelős, igazságügyi kérdésekért, igazságszolgáltatásért, és nyilván önök is tudják, hogy létezik egy egyezmény, védelmi egyezmény, a golf együttműködési egyezmény, és néha bizony szükséges ezeknek, ennek a védelmi egyezménynek bizonyos rendelkezéseit végrehajtani. Minden országnak alkotmányos joga ilyen egyezményt kötni. Ez meghatározó jelentőségű a nemzetközi közösséggel való együttműködésünk keretében. Ami a vallási gyakorlatot illeti Szaúd-Arábiában, másfél milliárd kb. másfél milliárd muzulmán él a Földön ma. Az ő többségük különböző statisztikák és vélemény, véleménykutatások szerint Nos, tehát a muzulmánok túlnyomó többsége úgy gondolja, hogy Szaúd-Arábia muzulmán ország, kizárólag muzulmán ország, tehát itt kizárólagosan a muzulmán hit érvényesül, ami azonban Most tehát a legtöbb, tehát a legtöbb muzulmán meggyőződésű úgy gondolja, hívő úgy gondolja, hogy Szaúd-Arábia kivét, egyértelműen muzulmán ország kizárólag muzulmán ország. Na most kérdezem én, hogy a Vatikán vajon szívesen építene-e mecsetet a Vatikán területén? Bizony létezik egy specifikus jelleg, létezik egy exkluzivitás, egy kizárólagosság, ami megvalósul Szaudarábiában, de ez nem jelenti azt, hogy a mi Szaudarábia földjén ne gyakorolhatná bárki a saját hitét. Azonban a nem muzulmán kultikus helyek építését, létrehozását illeti, ez, erre van lehetőség, erre tulajdonképpen ez a mi pán-iszlám filozófiánk. Ez nem csak Szaúd-Arábiára vonatkozik, de Szaudi föld kizárólag muzulmán föld. Én kérem önöket, igyekszem udvariasan kérni önöket, hogy fogadják el ezt a e, kérdést. A muzulmán rítusok kizárólag, kizárólagos gyakorlására e, e, jogosult ez az ország. A másfél milliárd muzulmán másfél milliárd muzulmán véleménye szerint ez így van, itt kizárólagosan muzulmán hit gyakorlásának kultikus helyei jöhetnek létre, de Szaudi-Arabián kívül, az országon kívül lehet persze létrehozni más kultikus helyeket, de Szaud-Arábiában nem. Ami a terrorista szélsőséges szervezetek finanszírozását illeti. Már tíz éve dolgozunk a terrorizmus elleni harcban, a terrorizmus ellen tíz éve lépünk fel. Nincs olyan ország, amely annyit szenvedett volna a terrorizmus következményeitől, mint Szaudarábia. Hát akkor mi finanszíroznánk a terrorizmust? Ennek semmi értelme. Hogyha szeretnék tudni, a, mi a helyzet, Szaudarábiában van egy törvény, amely a külföldi szervezetek finanszírozását illeti. A törvény megtiltja azt, hogy engedély nélkül finanszírozzanak külföldi szervezeteket. Én magam vettem részt olyan eljárásokban, amelyek olyan személyek ellen irányultak, amelyek, akik részt vettek ilyen külföldi szervezeteknek a finanszírozásában. Aki engedély nélkül finanszíroz külföldi szervezeteket, az a bíróság előtt kell, hogy elszámoljon ezzel kapcsolatban. Azt is tudjuk, Hogyha van olyan ország a világon, amelynek van terrorizmus ellenes törvénye, Nos, ez az ország még nyilván, még biztos, hogy nem tett annyit a terrorizmus ellen, mint mi. Mi egyértelműen a terrorizmus ellen lépünk fel, aki a terrorizmus támogatja, akár az országon belül, akár kívül, az ami célkeresztünkben van. Továbbra is erre a kérdésre koncentrálva elmondhatom, hogy Szaúd-Arábia nagyon sok mindent tett a civil szervezetek támogatására. Az elmúlt években számos civil társadalmi szervezet jött létre, Szaúd-Arábiában legyen szó különböző hivatásokhoz tartozó egyesületekről, vagy más szervezetekről. Semmi nem akadályozza meg Szaudi-Arábiában, hogy karitatív szervezetek jöjjenek létre. a nem profitorientált szociális szervezetek működését semmi nem akadályozza. Létrejöhetnek szakszervezetek, semmi probléma ezzel kapcsolatban. Emberjogi szervezetek amelyek szoros kapcsolatot tartanak fent más civil társadalmi szervezetekkel a világban. A very short follow-up question. Köszönöm szépen. Pöttering úr szeretne kérdezni még. Igen, köszönöm szépen, állnak úr. Miniszter úr, kérem nézze el, hogy csak most tudtam jönni, de a vallásszabadsággal kapcsolatban szerettem volna mindenképpen szólni. Ön azt említette, hogy a Vatikánban sincs Vatikánban sem építenek mecsetet. Ez azt jelenti, hogy Szaudi-Arábia egészében egy, egészét egy muzulmán Vatikánnál fogja ki, e, kinyilvánítani. Hogyha Mekkában és Medinában nincs keresztény templom, azt megértem. De hogy Szaudi-Arábia egészét oly területnek tekintse, amin nem épülhet templom, azt nem, fog, nem tartom elfogadhatónak. A második kérdésem, igaz-e, hogy ma él még az a törvény Szaudi-Arábiában, hogyha egy muzulmán egy másik vallásra, mondjuk a keresztény vallásra akar áttérni, akkor azért halálbüntetés jár.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 a más vallások kultikus helyének létrehozását az országunk területén. Ez a filozófia vajon a területre vonatkozik-e, vagy az elvre vonatkozik? Nos, ezt a kérdést tegyük fel a Vatikánra. Vatikánnak. Itt konkrétan az elvről van szó, véleményem szerint. Egy olyan helyről van szó, eh, amely eh, valamilyen rituálé gyakorlását célozza, és nem lehet másra használni. Nem lehet másfél milliárd eh, muzulmánnak a, a kívánságát figyelmen kívül hagyni, akiknek a, ez az elvárása, ez a véleménye létezik, bizony létezik egy bizonyos behatárolt terület, amely kizárólagos felekezeti hovatartozást határoz meg, és ennek semmi köze nincsen a te, magához a területi elhatároláshoz, ennek csak az elfhez van köze. Ami pedig a halálbüntetést illeti, hogyha valaki más felekezetre kíván, vagy más hitre kíván áttérni, csak akkor van halálbüntetés Szaudarábiában, hogyha, tehát ez csak árulást követ, halálbüntetés. Hogyha tehát felségárulásra kerül sor Szaudarábiával szemben, akkor ennek az ítélete, az erre vonatkozó ítélet a, a halálbüntetés. Tehát csak akkor kerül erre sor, hogyha, hogyha felségárulásra kerül sor. Most még egyszer megkérdezném, hogy van-e konkrét példa egy hitét megváltoztató személyre, vagy megváltoztatni kívánó személyre, akit halára ítéltek volna. Hogyha van erre példa, akkor adjanak konkrét, konkrét talán említsék meg ezeket a példákat. Én az igaz, a igazságszolgáltatásról beszélek, az igazságügyi elvekről beszélek. Nem csak a hallomásokra alapozva kell véleményt mondani, hanem konkrét eseteket kell említeni. Nem a hallomásból hozott ítéleteken, ítéleteket kell emlegetni, mert ez bizony súlyos dolog. Hogyha mondanak példát, akkor ezt kivizsgáljuk. Hogyha azt mondják, hogy Szaudarábiában vannak negatív gyakorlatok, vagy elfogadhatatlan gyakorlatok, ezt így önmagában, mint kijelentés nem tudom elfogadni. Nagyon jól tudom, hogy nincsen senki, és a világon senki nem birtokosa, az egyedüli birtokosa az igazságnak. Ezért változik a jog, ezért kerül sor az alkotmányról népszavazásra, és senki nem nincs a birtokában az abszolút igazságnak. Köszönöm szépen, miniszter úr. Azt hiszem mindkét fél számára gyümölcsöző lehetőség volt. Látjuk most, hogy hogyan gondolkozik a másik oldal, és remélem, hogy folytatása is lesz a találkozónak a jövőben. A miniszter úr, minden jót kívánok önnek! If you want to say something. شكرا لكم. I hope you have found benefit in what I have said. <laughs> Remélem, hogy gyümölcsözőnek találták és kielégítőnek a válaszaimat. Thank you. But then we can do it late afterwards. Ladies and gentlemen, please. Hölgyeim és uraim, kérem foglaljanak helyet. Röviden szeretnénk beszámolni a CSDP és CF, CFP Dublini üléseiről. Nagyon örül, hogy örülök, hogy ebben a fél évben a külügyi szakbizottságban az ír elnökség idején erre sor kerülhetett. Köszönjük, köszönjük a társszakbizottságoktól is, és szeretném még egyszer határozottan kiemelni és megköszönni a remek együttműködést mind a konferencia során, mind a konferencia előkészítésében élveztük ezt, ugyanúgy, mint azt a szíves vendéglátást köszönöm, amelyel fogadtak minket tartalmát, és a személyes találkozást tekintve is kiváló lehetőségek voltak ezek, és azt is tudom, hogy milyen óriási munkát jelent mindez. Néha, még ha a parlament nem is érti meg teljesen, hogy milyen az ír felfogás, az ír eh, eljárási rend. Äh, müssen sagen dass diese konferenz ja zum zweiten mal stattgefunden hat am. 24. und 25. märz in dublin unmittelbar. a márciusi dublini ülésre közvetlenül a után került sor a főmegbízott Eston alelnök asszony beszámolt, és meghallgathattuk az ír külügyminisztert és védelmi minisztert is. Ezen kívül felszóltak tudósok, magas tisztviselők, mint Poposzki úr a külügyi szolgálattól. Úgy gondolom, hogy nagyon jó volt, hogy most először a munkát két munkacsoportra bontottuk. Meg kell majd nézni, de szerintem azért fontos volt az, hogy volt arra lehetőség most, hogy az európai parlamenti kollégák és a nemzeti parlamenti kollégáknak több ideje volt arra, hogy intenzívebben véleménycseréljenek a az egyes kérdésekről. Ugye a plenárison a vita mindig eh, csak keveseknek ad lehetőséget a felszólalásra, éppen ezért a, az, az Afrika foká, szarvánál, eh, kap, a szarvával kapcsolatos kérdések megtárgyalása a Zsó kollega szólt eh, ezzel kapcsolatban hozzá, és úgy gondolom, hogy nagyon jó volt az a gondolat, amelyet az ír barátaink megvalósítottak a vita során. A litván elnökség ezt a Dublini modellt majd a következő szeptemberi ülésen is szeretné folytatni. Úgy gondolom, hogy látnunk kell azt, hogy természetesen meg kell majd vizsgáljuk hogy a konferenciát hogyan lehet még jobban megszervezni. Az első találkozó már szóltunk erről. Egy munkacsoportot hoztunk létre, az írelnökség vezetése alatt kezdi ez a munkáját. Írország, Olaszország, Litvánia, Görögország, Ciprus és az Európai Parlament része a munka csoportnak, tehát a Trojka plusz, ha szabad ezt mondani, a ciprusiak vannak benne azért, mert ők indították, és az olaszok azért, mert ők akarják lezárni. És akkor úgy gondoltuk, hogy akkor ezt az egész csoportot vigyük ebbe bele, és a javaslatokat meghallgathatjuk, majd arra vonatkozóan is, hogy hogyan fejlesszük tovább a csoportot. a parlamenti elnökök megegye, Varsói parlamenti elnökök megegyezésének keretében kell ezt a konferenciát megszervezni, nem újra kell tehát kitalálnunk. Ez azt jelenti, hogy mind a szám, a résztvevők száma, mint pedig a, az ülésekkel kapcsolatos megegyezések erre épülnek majd. Nagyon jó volt ez a, és példaértékű ez a kezdeményezés, ez világos volt, a ciprusi javaslat szerint egy tényfeltáró missziót kell kialakítanunk a közvetlen szomszédságra, vizsgálatára. Mert hogyha minden ország valahova küld egy tényfeltáró delegációt, akkor ez az egész konferencia egy utazási ügynökség lesz. Erre nincsen meg az apparátus, és nincsen meg a lehetőség sem, sem az ország elnöke, sem az Európai Parlament adminisztrációjának vezetője nem fogadja el ezt a fajta különleges intézményt. Az persze igaz, hogy minden parlament megszervezheti a maga utazását, sőt más országokat is meghívhat erre, de majd azt látjuk, hogy mit, mi lesz a vita eredménye ezzel kapcsolatban. De úgy gondolom, hogy azért ne legyen egy ilyen adhok munkacsoport, ami állandó utazási mechanizmust görget majd. A jelentést Schulz úrnak is megküldjük, és a külügyi bizottság, és majd itt ezen a szinten döntenek arról, hogy a jövőben is a külügyi szakbizottságnak milyen szerepe lesz ebben. Az Európai Parlament politikusaiként úgy gondolom, hogy nagyon fontos, hogy ezzel kapcsolatos mindenféle értést tisztázzunk előre. Néhány tagországban volt ugyan, nem, hiszen ez nem a régi ülések folytatása, hanem az Európai Parlament és a nemzeti parlamentek 13-as cikk a nemzeti parlamentek jogairól szóló megállapodás 13. cikke értelmében való megbeszélés. Szeptember 4-től 6-áig lesz a következő ülés Vilniusban. Kérem, hogy a frakciók már erre most készüljenek fel. 16 tagunk van, Dublinban 15-en voltak jelen. Úgy gondolom, hogy igen erős, jó csapattal tudunk felállni, ott már most el kell kezdeni. Szeptember 4-6 a szinte még a nyári szünet vége, úgyhogy a frakciók jó lenne, hogyha már most megneveznék delegációjukat. Tehát még a nyári szünet előtt csak így tudunk tisztességesen felkészülni. Nagyon örülnék annak, ha Pat Breen is szólna néhány szót a konferenciáról, és persze nagyon örülök, és köszönöm a kiváló együttműködést még egyszer. Thank you very... Köszönöm szépen, köszönöm elnök úr, köszönöm elnök úr. Én is már nagyon várom a Vilniuszi konferenciát, azt az ülést. Erre a nyári szünidő, a nyári vakáció után kerül sor szeptember elején. Megköszönöm a elismerő szavait, amelyel a Dublini konferenciának adózott. Nagyon sok gratuláló e-mailt kaptam a többi résztvevőtől, és nagyon jól alakult a konferencia. Paposzon, Cipruson tartották az első konferenciát tavaly szeptemberben. Az első ilyen típusú konferencia volt ez. Több mint 230-en vettek rajta részt. Dublinban is, Dublinban azt próbáltuk elérni, hogy a ciprusi munkát folytassuk. A nemzeti parlamentek és az Európai Parlament képviselőinek a részvételét szerettük volna biztosítani, és éppen ezért pontosnak tartottuk, hogy a parlamenti képviselők is kifejezhessék véleményüket alapvetően erről is szólt az egész konferencia, tehát hogy a parlamenti képviselők megnyilvánulhatnak. Számos workshop volt, műhely munka erre. Ön is utalt, nagyon jól működtek ezek. Olyan témákat választottunk, amelyek, amelyek iránt érdeklődnek a képviselők. Közel-kelet kérdése például, Szíriáról beszéltünk sokat, tehát aktuális kérdésekkel foglalkoztunk. Aztán ott volt még témaként a fejlesztési segélykérdése is. Tehát jó témák voltak, eléggé átfogóan tudtuk vizsgálni a kérdéseket, például a közelkeleti problémát is. Adekéne képviselő is például nagyon értékes hozzászólásokat tett a Dublinban. A litván kormány is ezt a modellt próbálja követni. Nagyon fontosnak tartom azt, hogy akkor, amikor ilyen sok forrásból érkeznek a vendégek, akkor igazi eszmecsere történjen, és a különböző szükségleteket derítsük fel. Megpróbáltuk felülvizsgálni a konferencia működési módját. Két év múlva Rómában kerül sor majd ennek a véglegesítésére. Tehát azt fogjuk vizsgálni, hogy az elmúlt években, két és fél évben mi történt a konferenciákon. Próbálunk ezekre építeni, hogy a parlamenti képviselők hallathassák hangjukat. Még egyszer, hálás köszönet, elnök úr, az elismerő szavakért, de Nevluz is itt van velem, aki szintén a, az ír külügyi bizottság tagja. Érdekes számunkra azt látni, hogy hogy működik az Európai Parlament külügyi bizottsága. Kiváló alkalom tehát ez a mai. Tehát szorosan együttműködünk az Parlamenttel, a jövőben is az Európai Parlament, Európai Parlamenttel. És azt remélem, hogy, közös, hogy meg lesz az együttműködés a Litván konferencia alkalmával, és köszönöm még egyszer, elnök úr. Pet, thank you very much. Köszönöm, Pet, mondja az elnök. Dylan Martin Grossnak is köszönet mondok az együttműködésért. Szeretném elmondani, hogy mi lesz a megegyezés értelmében a szeptemberi téma, ez a védelmi politika a decemberi európai csúcs előkészítéseként, ahol ez lesz a prioritás. Danzsan úr is érintett, és a szedével, a szede albizottsággal ő is fontos szerepet vállal majd az előkészítésben. Van egy kérdés, megjegyzés. Tessék, uram, önné a szó. Um, sorry, I, I didn't expect to be... Nem gondoltam, hogy csak én fogok hozzászólni, de ha már lehet, akkor hadd köszönjem meg, elnök úr, hogy kiválasztott erre. Először is ironikus, hogy a közös biztonság és védelem, mint téma utoljára a ciprusi konferencián, illetve ez a konferencia legutóbb Ciprusban volt, aztán eh, Dublinban, és a következő ülés az Róma lesz. Nem, Vilnius. Akkor honnan tudom, vagy mi a Róma? Jó, akkor két év múlva Róma. De az a választás után van, úgyhogy azzal ne is foglalkozzon, nem kell azzal bajlódnia. Na jó, akkor a következő... Jó, igen, tehát azt mondták az előadásban, hogy Ciprus, Dublin és Róma. És hogyha végig gondoljuk a három ország nem is találhattunk volna olyan országot, amely sokkal jobban szenvedett volna az eurozóna gazdasági doomsday ítéletnapi modelljétől. Úgy gondolom, hogy akik megszervezték ezeket a konferenciákat, az, és pont ezeket a helyeket választották, azok direkt tették, de igazából ezzel mindenféle lehetőséget elsöpörnek a kezdet kezdetétől az, e, a sikerre. De a jelentés az, meg kell, hogy mondjam, az egyetlen helyes eljárás volt. Elnök úr ön is hangsúlyozta, hogy a közös biztonság és védelmi politika volt a legfontosabb vitatéma a nyolcas pontban például a fiskális vezetésről beszélünk e területen, az I pontban az EU harci csapatokról, a G pontban állandó operatív központ létrehozásáról Brüsszelben. Aztán beszéltünk a katonai eszközökről, amelyek a közös stratégiai politikák mögött vannak, majd állandó katonai operatív központról a 17-es pontban, és aztán alapvetően riasztó és szatiri, tehát szerintem ez nem kicsit ilyen szatirába illő az is, hogy minden delegációnak egy katonai attasé kinevezésről is beszél, katonai attaséról az egész szöveg szerintem tele van ezekkel az utazásokkal a közös biztonság és védelmi politikára, amire vonatkozóan abszolút e semmi felhatalmazása nincsen. Az Európai Unió nem ország. Akkor, amikor a közelmúlt legutóbbi konfigurációnál Líbiában ha visszaemlékszünk, hat európai állam vett részt a szövetségben, kettő nem is volt az Európai Unió tagja, ráadásul az ottani Európai Újságból. Szóval a dolognak a lényegre, és tulajdonképpen itt lesz az egész fontos, ha ön és kollégái továbbra is a föderalista fantáziáikat képviselik, amire abszolút nincsen semmiféle politikai mandátuma, az egy dolog. Megjegyzem, nagyon vicces is, ahogy mondtam. De ami nagyon komoly, az az, hogyha ez a fajta felelőtlen, ezt a fajta felelőtlen politikát, a közös Euró, védelmi és biztonságpolitikát és egy közös európai hadsereget fognak kialakítani, annak az lesz a hatása, hogy az Egyesült Államok vezeti a NATO-t, és a, az Európai Uniós tagállamok, amelyben nagyon remélem, hogy az országom addigra már nem lesz tag, saját védelmükre kell, hogy támaszkodjanak. Összességét tekintve, tehát csinálja csak nyugodtan közprédára téve saját elképzeléseit, de nem helyes az, hogy az ön elképzeléseit a közös védelmi és biztonsági politikában evidenciaként kezeli, és ezzel fenyegeti az összes állampolgárt, Európa összes országában, akár tagállamok, akár nem az Európai Unióban. Én azt mondom, hogy igenis Atkins kollega nagyon jól érti, hogy mit mondok, nagyon komoly az, amit mondok. Ha egyáltalán képes felfogni, bár igazából úgy gondolom nem. Elnök, hogyha fantáziány vannak, akkor sokkal jobb csoportokat is el tudnék készülni, el tudnék képzelni, ha már képzelőerőről beszél, a másik pedig megígérem, hogy a hét folyamán még átadom önnek a Lisszaboni szerződést, és ott ezeket a dolgokat a Lisszaboni szerződésben is viszont látja benne a a csapatokat is. Kérem, fejezze be, ne szóljon hozzá, álljon le, udvariasak vagyunk, mindenki egymás után. Tehát a csapatok a koordináció, ez mind a szerződés része. Mindaz, amit Afrika szarvánál is tettünk, az mind nagyon jó volt a, a brit tengerészet, a brit kereskedelem és a hajózás számára. Ott, védelt, ott a brit kereskedelmet védtük, mert mint hogyha néhány évtizede már a szuezi részen nem lennének jelen Úgyhogy jó lenne, hogyha elolvasná a szerződést, megnézné, hogy mi az önök érdeke, és akkor látná, hogy ez a Lisszaboni szerződés és az állam és kormányfők döntöttek arról, hogy erről tárgyalnak. Ez még decemberben határozták el, és mi is megtárgyaltuk a parlamentben, és ezt megtettük együtt a nemzeti parlamentek részben az ön, a mi, tehát az önfelelőssége részben a nemzet nemzeti parlamenteké, ezért van ez a nemzeti és európai parlamenti testület, amivel tájékoztatjuk egymást megfelelő formában, olyan formában, hogy ellenőrizhessük a, a különböző testületeinket. És az IPU a CSDP-ről egy, benne van a Lisszaboni szerződésben, és az állam és kormányfők döntése volt, úgyhogy át fogom adni önnek a Lisszaboni szerződést. Megjegyzem, az alsóház is ratifikálta ezt Westminsterben, úgyhogy úgy gondolom, hogy jó lenne, hogyha leállna ezzel, sőt, be kell, hogy lássa azt is, hogy a NATO benne van a szerződésben. És ez kiegészítője a NATO-nak. Együtt döntöttünk erről a, a NATO-val, nem pedig nélkülök. Az amerikaiak erős Európát akarnak, mert az erős Európa tudja őket segíteni, a gyenge nem. Úgyhogy mi itt nem az amerikaiak ellenében tesszük, de az ön fantáziájával szemben. Zsandó. Köszönöm szépen, elnök úr. Nincsen sok hozzáfűzni valam ahhoz, amit ön mondott, de először is legyünk tényszerűek. Amikor fantazmagóriákról beszélünk, az nem igazán jó, de legalábbis a valóságot ne felejtsük el. Mi a valóság? A Lisszaboni szerződés, a Lisszaboni szerződés a közös biztonságpolitikáról beszél, ez egy olyan politika, amely a valóság része, amely mellett elkötelezték magukat a képviselők, illetve az országok. Másodszor a Lisszaboni eh, szerződés nem kérde, kérdőjelezi meg a NATO eh, létet, sem pedig a tagállamok NATO tagságát. Vannak olyan Európai Uniós országok, amelyek nem NATO tagok, és ezeknek az országoknak is eh, joguk van a biztonsági ar- architektúrához. A harmadik fantazmagória, amelyet ön felvetett, ezzel kapcsolatban hadd emlékeztesek arra, hogy ma, sőt már három éve, a Nagy-Britanniában egy közös külös biztonságpolitikai központ van, tehát részt vesznek ebben különböző akciókban, mint például a kalózkodás elleni harc Szomália eh, partjai előtt, és egyéb eh, Európai Uniós akciókban. Tehát ez abszolút fantazmagóriák területére tartozik, amit ön elmondott. Pötering úr, mondja az elnök, ön is szeretne fantáziálni? Igen, eh, mind, komoly, komolyan veszünk mindenkit, úgyhogy hadd mondjak néhány szót Dartmouth úr hozzászólásával kapcsolatban. Tudja-e ő, hogy az Európai Védelmi Közösség, és ezzel egy európai hadsereg létrehozásának a legnagyobb támogatója John Foster Dulles akkori amerikai külügyminiszter volt az 50-es években másodszor. Én nagy és nagy szimpátiával fordulok az Egyesült Királysággal szemben, és ezért nagyon fontosnak tartom ennek az országnak a területi integritását. Arra is emlékeztetném önt, hogyha Brüsszellel és az Európai Unióval kapcsolatban ennyire elutasító, akkor ezzel nyilván hozzájárul ahhoz, hogy Skócia kap, leváljon az Egyesült Királyságról. Sir Robert. Nos, elnök úr. Én a közös külös és biztonságpolitika része szeretnék lenni. Ezt fontosnak tartom, azonban az Egyesült Királyság Independence pártját képviselő kollega elmondásaival nem tudok egyetérteni. Ahogy kollégák is említették, illetve az elnök úr is említette, legyen szó az Afrika partjain a kalózkodás, illetve egyéb problémákról, itt közösen kell fellépni. Hogyha Dartmouth úr hozzászólásával szemben fel akarunk lépni, akkor ezt nyugodtan és a tényekre alapozva tehetjük csak meg. Geoffrey Van Orden kollégám Évekig a KKBP eh, területén dolgozott, és mindig is eh, ennek a fontosságát említette. Eh, azonban kintről bekiabálni valakinek, aki ráadásul a House of Lords tagja volt, nem igazán viszi előre a vitát. Tessék! Köszönöm szépen, elnök úr, igazán nagyon kedves, csak annyit szeretnék elmondani, hogy kb. 20 idézet van itt a jelentés tervezetből, és minden egyes dolog, amit mondtam, tényen alapul. A közös védelmi és biztonságpolitika politikával kapcsolatban szerettem volna felhívni a szakbizottság figyelmét erre a jelentésre és az ennek a kijelentéseire. Elnök, hát én soha nem tagadtam ennek a jelentésnek a létét. Ötös napi rendi pont. Lunásek asszony a legjobbakat Petnek és csapatának. Nos, Lunasek asszony már, már nagyon ö, viszkelődik a székén, és szeretne hozzászólni, de minden más, mindenkinek meg kell adni természetesen a szót, hogy elmondhassa a véleményét, meg is adom a szót, tessék. E, eredetileg a külügyi szolgálatot négy órára terveztük, csak most jött a változás, Franciska Brandnert én helyettesítem, és 5 órakor már egy másik ülésre kell mennem eldökölni, úgyhogy köszönöm, hogy megkaptam a szót. Az árnyékjelentéstevőkkel volt egy ülés, kompromisszumokat dolgoztunk ki, még mindig van néhány kérdéses ügy, amit meg kéne beszélnünk. Először is szeretnék köszönetet mondani a jelentéstevőknek, nagyon jó volt az együttműködés a árnyékjelentéstevőkkel, és szerintem most már tényleg előre mutató ez a jelentés. Az EKS-ről szóló kritikákat bevették ide, illetve arról is szól a jelentés, hogy mit ért el már Eston asszony. A jelentésből az is egyértelműen kiviláglik, hogy meg kell reformálni az EKS-t, e mégpedig nem is egy ponton. A kompromisszumok között a fő témákat is tárgyaljuk. A hetes kompromisszumra szeretném felhívni a figyelmet. Franciska Brandner kérte meg, kért meg engem arra, hogy ezt a kérdést vessen fel Gualtier úrval. Developing further an appropriate structure that integrates conflict prevention, tehát a conflict prevention szókapcsolata kérdéses, eredetileg crisis response volt, a szöveg. Nem tudom, hogy válságkezelő igazgatóságnak hívhatjuk-e az ezzel foglalkozó testületet, mert az azt jelenti, hogy igazi tímek dolgoznak majd ezen, tehát nem csak a vezetőség tárgyalja majd ezeket a kérdéseket, talán ezzel is el kéne gondolkodni, jó lenne ez. Ez kicsit eltér attól, ami az eredeti szövegben volt. Egyéb kérdésekben Hadd említsek olyan módosításokat, ahol reméljük, hogy mi megkapjuk a támogatást a jelentéstevőktől, illetve a többi kollégától, majd a szakbizottsági szavazáson holnap. Száz 34-es módosítás, a külső szolgálat rugalmasságának növeléséről van szó. Úgyhogy fölülvizsgáljuk azon szabályokat, amelyek az ezen eszközbe tartozó pénzről szólnak. A múltban gond volt ezzel, remélem, hogy tudnak minket támogatni majd holnap. Aztán még egy dolog, az előző vitában is beszéltünk erről, biztonság és védelmi atasék kérdése, a kompromisszumok között ezt elfogadtuk, de szeretnénk, hogyha nem csak emberi jogi fókuszpontok, hanem jogi fókuszpontok is kialakulnak. Ez különösen fontos az arab tavasz országában, nem csak ott, de ott nagyon fontos ez. A nőknek is fontos szerepe volt, ők is részt vettek a, a, a tiltakozásokban, a demonstrációkon, és ők is, nekik is szerepük volt abban, hogy a diktátorok eltűntek. Fontosnak tartom tehát, hogy a fókuszpontok között legyen egy női jogokkal foglalkozó fókuszpont, és a női aktivisták, női jogi aktivisták tudják, hogy szívesen fogadják őket. 156-os módosítónk arról szól, hogy minden egyes EU delegációban kell, hogy legyen egy klímaváltozási tanácsadó. Lehet, hogy azt gondolják, hogy túl messze menünk, de ha biztonságról beszélünk, akkor mindenképpen beszélnünk kell a biztonsági, biztonságról is. Afrikában és Ázsia egyes részein fontos ez, hiszen vannak ott olyan menekültek, akik a klímaváltozás miatt érkeztek oda, reméljük, hogy ezt a módosítót is támogatják majd a kollégák. Van még egy módosító, az EKS és a parlament közötti munka módszerről van szó, 160-es módosító. Szerintem végül is javult a helyzet az EKS és a parlament között, a delegációkban is, de még nem tökéletes a helyzet. Arra kérünk, ki, azt kérjük tehát, hogy az EKS, a bizottság és a parlament illetékes szolgálatai között megfeleljen az információ áramlás az Európai Parlament jelentéseinek megírásakor. Ez mindannyiunk számára fontos. Még egy dolog, ezt ezzel kapcsolatban nem történt megfelelő lépés, hogy a bizottság, a delegáció, a bizottság, a delegációk és az EKS vegyék tudomásul a parlament állásfoglalásait. Nem csupán az sürgősségi kérdéseket, amelyek az emberi jogokkal foglalkoznak, hanem másokat is. És aztán készítsenek egy jelentést arról, hogy mi történt ezekkel kapcsolatban, vagy ezek nyomán. Ezt mindenképpen javítani kéne még, tehát az eredményekre is figyeljünk oda. Még egy utolsó módosító. Az Európai Parlament véleménye, amelyek ugye a különböző ajánlásokon vagy jelentéseken keresztül fogalmazunk meg, ezeket kell a harmadik országokkal folytatott kapcsolatunkban megfelelően megjeleníteni az EKS-nek, illetve a delegációkon keresztül is. Fontosnak tartom azt, hogy a harmadik országokba szervezett kiküldetések vagy missziók alkalmával segítsék a parlamentet ebben. Ez már részben megvalósul, de jó lenne ezt még fejleszteni, hogy jobb legyen tehát az együttműködés. Köszönet még egyszer, és elnézést kérek, de el kell mennem. Nem sokára ismét találkozunk. Köszönöm, elnök. Talán a válaszomat még meg tudja hallgatni. Nézzük például a klímaváltozás. Kulturális tanácsadó, szociális előadó, klímaügyi eh, tanácsadó. Hát hadd mondjam el azt, hogy általánosságban, hogy a szakszervezetek ugye azt szeretnék, hogy legyen egy szociális tanácsadó is, például a nagykövetségeken ez már megvan, a, kult, a kulturális, az európai kulturális identitás megmutatására pedig megindokolható, hogy legyen egy kulturális tanácsadó. Jó lenne, hogyha valami általános megfogalmazást találnánk erre, tehát ne csak klímaváltozás foglalkozó tanácsadó legyen. Egyébként pedig mindez országfüggő, Talán Brazíliában van is már ilyen, de máshol nem biztos. Tartsuk szem előtt a költséghatékonyság kérdését. Lehet, hogy ezeket a feladatokat egy ember is képes ellátni bizonyos országban. Jelenleg az a legfőbb gondunk, hogy politikai szempontból nem vagyunk eléggé képviselve, hiszen korábban ugye a kereskedelemre és a fejlesztésre helyeztük a legfőbb hangsúlyt. Aztán mi a rugalmasságot illeti, ezt meg tudjuk tartani, ezt el tudjuk fogadni. Gualtieri kollégám javaslattal élt, hogy a női jogokról szóljon egy kompromisszumos módosító, talán később majd ezt ki is fejti. Egyébként pedig szerintem ezt meg lehet oldani. Crisis Management. Nem kéne új igazgatóság válságkezelésre, arról van szó, hogy a világ különböző részéről érkező személyeknek együtt kell tudni működni. Nem egy új entitást kell létrehozni. Nem egy új igazgatóságot. A döntéseket pedig a, kép, a főképviselő hozza, arról van szó, hogy hogyan, tudjunk ne, hogyan tudunk neki segíteni, hogyan tudunk koordinálni. Hogyha a tanács vagy a bizottság támogatására van szükség, akkor azt tőlük kell kérni. De hát ő alakítja a sorsát. Meg kell próbálni tanácsot adni neki. Ez a krízis csoport, hát erre vonatkozik már egy úgynevezett szala, már egy szalafranka javaslata, stratégiai tervező egység elnevezést javasolt, de hát ilyen már van. Helga Schmidt ennek a csoportnak a vezetője, úgyhogy egy másik kifejezést kell keresnünk, hogy megnevezzük ezt az egységet. Ez volt a válaszom. Most viheti a problémáit máshova. And uh, I would ask... Úgyhogy meg is kérem Ajtenbrock kollégát az áldéből. Roberto, when you want to... Roberto, ha közbe szeretnél szólni, ugye min, min, mindig kérni kell a szót, ugye? Roberta, elnök úr, delegációm nevebé, nevében először is szeretném megköszönni a két előadónak a kiváló munkát, és a remek együttműködést. Nagyon élveztük, és igen, nagyra értékelem azt, ahogy megpróbált minden fő kérdés bevenni a kompromisszumos módosítóba. Ez ugye azt jelenti, hogy alapvetően teljesen egyetértünk ezzel a szövegtervezettel, és persze van néhány apró módosítás, de semmi olyan, ami nagyon fontos lenne. Ha szabad, akkor szeretném a lehetőséget megragadni arra, hogy delegációm nevében Eston Báronénak és csapatának gratuláljak, hogy megállapodás született Koszovó és Szerbia között. Ez rendkívül fontos dolog a két miniszter, érintett miniszterelnök és természetesen nagyon sokat tett, ezért ez is mutatja, hogy milyen fontosak az új struktúrák. Szeretném, ha szabad azonban, óvainteni mindannyiunkat attól, hogy van egy tendencia Lunacek asszony közbeszólásából figyelmezhető ez meg. Úgy gondolom, hogy Brock előadó, hogyha Brock úr szabad szól, Brock úr szabad önnek, önhöz közvetlenül szólna, mint előadónak. Tehát ugye jelezte ön is, hogy hiba lenne, hogyha a különleges képviselő fókuszpontjait megtöbbszöröznénk mert a végén ö, lehet, hogy az emberek nem is működnének már együtt, mert hanem mindenki csak a saját fókuszpontján dolgozna, és nem vagyok egészen biztos abban, hogy ez jó lenne. Egy általános integrált stratégia szempontjából legalábbis a delegációm számára, mert mi azt szeretnénk, hogyha ez továbbra is meg lenne. Tehát jóvá fogjuk hagyni, el fogjuk fogadni a tervezetet, Mi ennyi. Köszönöm szépen, hogy olyan jó volt az együttműködés, nagyon nagyra értékeltük. Köszönöm én is, igaza van. A, valóban nem szabad félreérthetően eljárnunk, ebben igaza van. Árnyék előadók, Charles Tenok először itt van? Van Orden úr. Köszönöm szépen, elnök úr. Ha néhány megjegyzést tehetnék, akkor azt megtenném. Talán elnök úr ön is belátja, hogy egyrészt nagyon sokan szeretnék az Európai Unió delegációit teljes ki akarját átalakítani, sokan bologatnak. Látom ön is. És nagyon sokan nem őszinték ezzel az ambíciójukkal, mert ez az Európai Unió államszerű szereplőként való megjelenését a világszinten mondják, hogy erősíteni. De természetesen ez a fajta felosztás a, nagyköveti funkciókat is, kialakítását is jelenteni, védelem, kultúra, stb. Remélem elnök úr, hogy belátja, hogy nagyon sokan, akik objektív irányokat képviselnek különböző szinten, különböző dolgokat kifogásolnak. Politikai szinten ez ugye egyértelműen azt mutatja, hogy a tagállamokat külön-külön államként kellene képviselni. Gyakorlati szinten vannak pénzügyi aspektusai is mindennek. Tény, hogy az az EKS egy nagyon drága luxus és lehet, hogy szükségtelen is. Lehet azonban, hogy minden olyan ambíció és ötlet az új funkciókra vonatkozóan azért majd a, gaz, a jelenlegi gazdasági klímában azért mégiscsak lehetőséget ad arra, hogy más területeken adott esetben cserébe bizonyos dolgokat csökkenteni kell, vagy kifizethessük. Nem biztos, hogy Persze időről időre 27 tagország összejöhet, hogy megállapodjanak, de a tanács szintjén egy kis koordinációs csapat ezt meg tudja oldani, meg tudja szervezni, nem kell hozzá egy ilyen gigantikus struktúra, ami most úgy tűnik, hogy kialakul, mégpedig a külügyi szolgálat névem. Uh, Talán jobb lenne meghallgatni a többieket, és utána válaszolok. Köszönöm, elnök úr. Tíz módosító javaslatot nyújtottam be a jelentéséhez, és szeretném tudni, hogy mi az ön véleménye ezekről, mert a kiosztott anyagban csak egyiket látom, amely 13-as kompromisszumban benne van. Hogyha összehasonlítjuk, összehasonlítjuk a két eh, szöveget, nos, az én személyes meggyőződésem eh, szerint a 13-as eh, nem fedi le az én 178-as módosításomat a földrajzi egyensúlyról van szó. Nem látom be, hogy miért ne lehetne megismételni azt, amit két-három évvel ezelőtt már megszavaztunk állásfoglalásunkban. Amikor először beszéltünk az EKS-ről e és a földrajzi egyensúlyról. A kérdésem tehát az, hogy mikor kapjuk meg a jelentéstevők álláspontját a módosításainkról, és holnap lesz a szavazás, és nem igazán látjuk, hogy ilyen gyors eljárásban, ilyen sietős eljárásban nem tudjuk, hogy mi az önök véleménye a módosításunkról. Volt valami árnyékjelentéstevői ülés ezzel kapcsolatban? Holnap szavazunk, és nincs átlátható, nem átlátható a folyamat. Az egyes, egyetlen módosításom, amelyet ön szerint amelyel ön szerint önök foglalkoztak, hát kérem vegye figyelembe, hogy nem gondolom úgy, hogy a 178-as módosítás, mert a 13-as kompromisszum lefedi. Köszönöm szépen, elnök úr. Egy másik témában volt egy kis véleményeltérés, amiben én azt mondtam, hogy kollégám Geoffrey van Orden, aki általában racionálisan közelíti meg a kérdéseket, nos ez nem jelenti azt, hogy egyetértünk, és most, most éppen nem értünk együtt, egyet, nem annyira az EKS elvével kapcsolatban, hanem inkább azzal kapcsolatban, hogy működik -e ez. Semmi kétség afelől, hogy az EKS költségeivel kapcsolatban aggódunk, ezek elszabadulásával kapcsolatban, amikor a House of Lords alp, egyik alp, bizottsága itt megjelent a szakbizottságban, és erről a kérdésről beszéltünk, beszéltek. Er, ennek, erről a vitáról egy jelentést fogadtak el a House of Lords-ban, de ez nem volt annyira vitatott, mint ahogy amire én számítottam. De előfordulhat, hogy valaki, aki az Európai Uniót képviseli, nem biztos, hogy brit állampolgár, de magas szinten képviseli az Európai Uniót, de mégiscsak tudnunk kell, hogy hogyan és milyen minőségben teszi ezt. Természetesen eh, semmiképpen nem akarom itt kétségbe vonni eh, Geoffrey eh, kijelentéseit, azonban az LKS erényeivel kapcsolatban, hát hogy úgy fogam, finoman fogalmazzak, ha más nem is, de legalább agnosztikus véleményt képvisel az akár konzervatív politikusokból álló brit testület, de ami a költségeket illeti, ez bizony aggasztó. Nos, én én részt vettem, én, én, én ennek az, az ECR testületében veszek részt, amely az eksz foglalkozik. Most nem a harmadik véleményt fogom elmondani, hanem azt szeretném elmondani, hogy ami az EKS-t illeti támogatjuk, támogatjuk a földrajzi egyensúlyt is a jelenlegi formájában, de azért szeretnénk hozzáadott értéket látni, költségvetési semlegességet látni, és azt is el kell mondanom, hogy számos területen, például a Pristina Belgrád párbeszédben bizony fejet kell hajtanunk Keti Eston előtt. E, nem gondolom, hogy bármelyik tagállam egyedül e, elérte volna az egyezmény aláírását. Aztán az iráni szankciók, ez is nagyon hasznos. Az iráni nukleáris terjeszkedés megállításában, és 27 tagállam nyilván nagyobb hatalommal rendelkezik, mint egyetlen aztán a kalózkodás elleni harc Afrika szarvánál, aztán itt köszönetet mondtak az afrikai országok számunkra, aztán ami Máliban, Maliban, Szomáliában folyik, ott az, ami az ott, euró, ottani európai szerepvállalást illeti, ezt egyetlen tagállam sem tudja egyedül vállalni. Minden tagállamnak jogát, jogot kell adni eh, arra, hogy akár egyedül is fellépje, mint egy szuverén állam, az Egyesült Királyság, Cseh, eh, köztársaság, Lengyelország, bárki. Azonban az EKS-nek összességében eh, jobban kellene teljesíteni, főleg ami a költségvetési megtakarításokat illeti a külügyminisztériumok szintjén. Úgy látszik, hogy a bilaterális nagykövetségeknek nem sikerült csökkenteni a a nagykövetségeken dolgozók számát, tolmácsok számára rendkívül zavaró, hogy ketten beszélnek egy mikrofonba. Ami a költségvetési megtakarításokat illeti, csak annyit szeretnénk látni, hogy hol van az a hozzáadott érték, Azt hiszem, hogy abba hagyhatom, befejezhetem. Most nem vagyunk ellenségesek, kicsit az agnosztikus megközelítésen túlmennék, de egyszerűen a költségvetési semlegességet szeretnénk, illetve jobb értéket, teljesítést a pénzünkért. Thank you, colleagues. Köszönöm szépen, kollégák! Próbálok válaszolni a kérdésekre, és a kompromisszumos vagy szóbeli módosítókat is megmagyaráznám. Uh, I, on the, on the focal points. Nézzük a fókuszpontok kérdését. Nem is tudom. Kiegé- nem, is, nem tudom kiegészíteni azt, amit él már Brock mondott. Átfogó megközelítés megközelítést szeretnénk kialakítani, de nem szabad, de nem szabad átfedéseket létrehozni, hogyha meg hogyha ö, átfedések vannak, illetve a jelenlegi kapacitást ö, többszörözzük, akkor ez nem egy külügyi szolgálat, hanem a létező dolgok megsokszorozódás. Kompromisszumokat dolgoztunk ki, hogyha egy struktúrának nevet adunk, akkor egy irányba, egy bizonyos irányba elindulunk. A zöldek más szeretnének, de hát kompromisszumról van szó. Mi egyértelműen egy új struktúrát szeretnénk, és ahogy a szövegben is van, a válság platform modellel kapcsolatban. Azt szeretnénk elérni, hogy a különböző szereplők valahogyan érintkezzenek. Szerintem jó az a kompromisszum. És nehéz lenne erről másként vélekedni, illetve ezt másként megfogalmazni. Uh, the ALDE uh, uh, is happy of uh, the work we are doing. Vannak, akiknek tetszik a munkánk. Én megköszönöm a sok elgondolást, ötletet. A szóbeli módosításnál a passarel záradékra utalunk, illetve arra, hogy a jövőben akár át is lehet nevezni ezt a külügyi szolgálatot, hogyha egy konvent erről így dönt. Szárius Volszki úr észrevételére válaszolván természetes, hogy a kompromisszum egy az egyben egyezik meg az ő módosítójával, különben nem is kellett volna, akkor kompromisszum, egész egyszerűen csak pluszá jelöljük meg az ő módosítóját. De viszont, viszont itt most egy kompromisszumról van szó. Az ő módosítójából fontos elemeket beemeltünk. A földrajzi lefedettség, tehát a megfelelő földrajzi képviselet kérdéséről van szó, tehát a szükséges intézkedéseket megtesszük, hogy a földrajzi képviselet megvalósuljon. Ezt a nagyon fontos tartalmi kérdést az ő módosítójából vettük. Nem egy az egyben egyezik meg a kompromisszum az önmódosítójával, de szerintem egyértelműen arról szól, abban az irányba halad. Így aztán úgy vélem, hogy hogy megvan ennek a többsége. Máskor máshogy szavaztunk, de most ez a kompromisszum. Megpróbáltuk a különböző álláspontokat közelíteni. Az összes szükséges lépést megtesszük, hogy a földrajzi képviselet megvalósuljon. Erről van szó itt a kompromisszumban. Elmar Brock az imént említette, hogy Maria Muñiz módosítóját egy kicsit átalakítanánk. A különböző százalékokról van szó, megpróbáljuk ezt úgy alakítani, hogy alapvetően kiegyensúlyozott legyen a helyzet, a nők túl kicsi számban vannak jelen az AD, illetve vezetői posztokon, és túlságosan túl vannak képviselve, túlságosan nagy a nők száma az asszisztensek, asszisztensek között. Vannak azért még olyan esetek a módosítóknál, ahol nincs meg a szükséges támogatás, nyilván mindenkinek más lesz majd a szavazó listája. Aztán vannak olyan módosítók is, amelyek nem ide ebbe a jelentésbe tartoznak, például a pénzügyi eszközzel kapcsolatos kérdések oda tartoznak, nem ide, vagy költségvetési kérdések semmi ide tartoznak, hanem máshova a költségvetési semlegesség, a költségvetés ebedés csökkentés, hát ennek itt külön folyamata van, ez nem ide tartozik. Az EKS felülvizsgálatáról, felülvizsgálatakor kéne ezt megtenni, és örülök az ECR frakció véleményének, hát ugye vannak különböző megközelítések a költségvetés semlegesség témájába. Volt még olyan kérdés, amire nem válaszoltam? Elnök úr talán lezárhatná akkor ezt a kérdést. Szerjusz Volszki úr, köszönöm elnök úr! Sajnos nem elégít ki a módosítom helyzete. Nem, egyébként nem, nagyon komoly dologról van szó. A parlament 2010-es álláspontjától lépünk el, távolodunk el, úgy tűnik. Kérdésem, hogy miért? És miért nem a megfelelő módon, a megfelelő időkerettel beszéljük ezt meg? Ma beszélünk erről, holnap szavazzunk. Itt kérem, nem lehet rendesen megvitatni egy kérdést. Nem is volt ennyi kilentéstevő ülés. sietetjük a dolgot, hogy nehogy véletlenül legyen lehetőség egy árnyék és Második dolog. Gualtieri úr. Eléggé meghúzta az én módosításomat. A földrajzi képviselet és a földrajzi lefedettség nem ugyanaz. Én azt próbálom mondani, hogy nem megfelelő a földrajzi képvisel, földrajzi képviselet, representativity, és a 2010-es európai parlamentes állás, parlamenti állásfoglalás már foglalkozik ezzel. Tehát a földrajzi egyenlőtlenségeket, amelyek még mai napig megvannak, ki kell küszöbölni. Van itt egy kötelező érvényű, módosít, kötelező érvényű dokumentum, ez a mi állásfoglalásunkra reagál a tanács. Ők azt írják, hogy, hogy érdem alapján kell kinevezni az EKS alkalmazottait megfelelő földrajzi lefedettséggel, illetve azt is írja a tanács a dokumentumában, hogy a felülvizsgálat alkalmával ezt a kérdést ismételten föl kell tárni, ugye erről a pont most szó. Nos, ugyanezt mondja az Európai Parlament álláspontja, hetes pont. Az Európai Parlament úgy véli, hogy a 6 per imént említett tanácsi dokumentumban a földrajzi egyenlőtlenségekkel is foglalkozni kell. A tények azt mutatják, az adatok azt mutatják, hogy ezen kérdéssel kapcsolatban, tehát a földrajzi egyenlőtlenséggel kapcsolatban nem volt semmilyen erőlépés, nem történt változás, és megvan az egyenlőtlenség. Nyilvánvaló tehát az, hogy nekünk, parlamentnek azt kell kérni a tanácstól, hogy hely, helyesbítsék ezt ki. Tehát korrektív, helyesbítő mér, lépésekre van szükség, ha pedig ez nem valósul meg, akkor nagyon komoly szakpolitikai változásra van szükség. Úgy látom, nem tudunk ezen, ezzel kapcsolatban egyetérteni. Ha Az nem válaszol, ha nem öm, változik meg, akkor halasszuk el a holnapi szavazást. Brock úr, Gualtieri úr, már elértünk ezzel kapcsolatban egy kompromisszumot, az önök jelentése ettől eltávolodik. Három évvel ezelőtt már megegyeztünk egy kompromisszumot. Ez politikai szempontból nem helyes, nem tisztességes elnök. Én már... A feléig tudtam követni, utána pedig nem lehet. Kicsit Gzsim úr, köszönöm szépen. Szeretném megragadni a lehetőséget arra, hogy elmondjam, hogy az adatokba való betekintés, ahogy Guatieri úr is említette, egy kiemelten fontos. Mégpedig fontos amiatt is, hogy megfelelő földrajzi kiegyenlítettség legyen, hiszen olyan adatokat kaptunk az Európai Bizottságtól, az Európai Külügyi Szolgálattól, 2010-ben is és idén is, aminél ez mind nagyon fontos. Valóban az adatok azt jelzik, hogy az egyensúlyt nem sikerült tartani. Mintegy 25%-ban kellene, hogy az új tagállamok képviseljék ebben magukat. Tudom, hogy ez itt puszta számtan, és hogy a valóság más, de mégis az, hogy eltérünk egy megcélzott modelltől, az nem jó. Ugye még mindig 10%-val ele vagyunk maradva, és kérdés, hogy mit kell tegyünk annak érdekében, hogy a tanácsnak a döntését és a parlament határozatát élettel tudjuk megtölteni. Ha most elolvasom, akkor a jelentés 35-ös cikkében ugye ott arról szól, hogy a nemek közti egyensúly és a földrajzi egyensúly felé kell törekedni, a különböző hatáskörök és érdemek figyelembevétele mellett természetesen. Nos, ez az a kérdés, ami mindig is intenzív vita tárgya volt ebben a szakbizottságban, már 2010-ben is. Úgy gondolom, hogy a kompromisszumos javaslatokban ezt a kérdést is talán rendezni lehetne és azokat is meg lehetne nyugtatni, akiknek fenntartásaik vannak. Ezeket a, ezek a statisztikai adatok, a diagramok, bár ugyan Pöterin kollega mosolyog, de azért mégis azt mutatja, hogy milyen aránytalanság van e téren. Ezt én most nem személyekre vonatkoztatva, hanem tényszerűen mondom, és ez ténybeli fenntartás. Hangsúlyozom. Köszönöm. Mielőtt megadom a szót Patrick eh, Child úrnak, szeretném először is megemlíteni azt, hogy mi e szakbizottságban pusztán a Gotyéri Brock jelentésről beszélünk most. És hogyha ön valahol nem volt ott, az nem a mi hibánk. A második dolog pedig volt árnyék előadói megbeszélésünk a múlt héten, és ott az árnyék előadók megállapodtak. Ugyan ön, önt nem hívtuk ö, oda meg, de az árnyék előadó az önök megjegyzéseit is elmondta, nagyon komoly megjegyzéseit. Az árnyék előadói ülés, mint mondtam, múlt héten volt. Ön nem e, az LPP e árnyék előadója. A képviselő úr hozzászólását nem hallják a tolmácsok. Elnök, de ön nem e, árnyék előadó, csütörtök délelőtt volt az árnyék előadók ülése. oda az árnyék előadókat, és csak őket hívom meg, másokat nem. Patrick? Elnök úr, köszönöm szépen, és köszönöm, hogy lehetőséget kapok arra, hogy elmondhatom megjegyzéseimet ezzel az általában véve kiváló jelentések kapcsolatban. Nagyon fontos pillanat az, hogy a főképviselő saját gondolatait is összefoglalva elmondta a jelentésről. A júniusban vagy júliusban fogják benyújtani, és tudom, hogy a Ashton asszony is már várja, hogy az Európai Parlamenttel együtt gondolkodhasson, és a későbbiekben is tárgyalhasson. Úgy látom, hogy a jelentés az nagyon sok fontos kérdést érint, és természetesen azokat a kérdéseket is érinti, amelyeken mi is dolgozunk. A válságkezelés szerepe, helyzete, ezeknek a szervezeteknek a helyzete és a státusza, jobb koherencia, jobb stratégiai felfogás általában véve. Most az a kérdés, hogy a több intézménnyel hogyan járjunk el az Európai Parlament mind a központjában, mint pedig a delegációs munka során egyre nagyobb mértékben ugye segítik a mi munkánkat is, amikor utaznak. Éppen ezért nagyon hálás vagyok azoknak a képviselőknek, akik jelezték, hogy volt már, van már előrelépés a területen, bár biztos, hogy még mehetünk tovább is. Ami a kapcsolattartó vagy fókuszpontokról való vita, nos, a jelenlegi forrás megszorítások alapján, amit az elnök úr is mondott, és azok prioritások alapján, amelyeket eh, hallottunk a delegációk szintjén és az egyre növekvő politikai felelősségek alapján, úgy gondolom, hogy az az általános megközelítés, amelyet ön is javasolt, elfogadható. Tehát azok az emberek, akikkel az emberi jogok, nők jogaival kapcsolatban kapcsolatba léphetünk, fontos konkrét szerepet tudnak betölteni. Hogyha a 141 delegációt megsokszorozzuk, így rajtuk keresztül, akkor már irányítás szempontjából az kezelhetetlen lenne. Még egy megjegyzésem van a földrajzi egyensúlyjal kapcsolatban. A bizottság bizonyára tudja, hogy az alkalmazottak jelentős része, és így a külügyi szolgálat jel- költségvetésének jelentős részét is a tanács titkárságára és az Európai Bizottsághoz irányították át, ahol történelmi okok miatt, különböző okok miatt sajnos az újabb tagállamokból a kollégák valóban aránytalanul kevesen képviseltetik magukat. Bár van fej, volt fejlődés az elmúlt években, és sikerült az új tagállamok tisztségviselőinek jelenlétét, arányát növelni a szervezet minden szintjén. A legaktuálisabb szám például a számításaink szerint, ha figyelembe veszük azokat a berendezések, azokat is, amin most dolgozunk, akkor 18%-a az AD tisztvis, a volt tisztviselőknek, és 16%-a az AST tisztviselőknek. tehát az adminisztrátorok és az adminisztrációs asszisztensek száma aránya tehát az új tagállamokból van. Ez azt jelenti, hogy van előrelépés. Tudom, hogy van még hiány, és tudom, hogy továbbra is dolgoznunk kell a főbiztos a, bocsánat, a főképviselő ajánlásai alapján. Remélem majd, hogy a számok egy alaposabb tanulmányozásával a bizottság is felismeri, hogy van előrehaladás, van egy-két olyan tagállam persze, a különösen legutóbbi csatlakozottak között, de ugyanúgy azok között is, akik már régóta EU tagok, ahol a, a számok nem felelnek meg teljesen az európai lakosság arányainak. De ezt folyamatosan vizsgáljuk, és mint mondtam, a főképviselőnek is többször volt már lehetősége arra, hogy elmondja, hogy az Európai Külügyi Szolgálat fő elgondolása elve, hogy a legjobb tisztviselőket válasszuk és alkalmazzuk, és úgy gondolom, hogy a, a felvételi eljárásunk az elmúlt években ezt mutatta. Persze megtartjuk ezt a mindent átívelő ívet, de megpróbáljuk ezzel párhuzamosan a földrajzi egyensúlyt és a nemek közti egyensúly fontos célkitűzését is érvényesíteni, ahogy a főképviselőasszony is mondja. Elnök úr, köszönöm, hogy szólhattam néhány szót, és úgy gondolom az önök szakbizottságának a munkája, és általában a parlament munkája nagyon fontos a külügyi szolgálat és men ez a segítség konstruktív volt, és remélem, hogy ugyanilyen szellemben működhetünk együtt a jövőben is. Különösen hálás vagyok azoknak a képviselőknek, akik említették, hogy milyen szakpolitikai eredményei vannak a főképviselőnek, és azt is köszönöm, hogy a szolgálat sikerét úgy értékelik, hogy pontosan ez az a többletérték, amit a diplomáciai szolgálatok munkájához hozzáadhatunk. Ez egy fiatal szolgálat, de határozottan szeretnénk továbbfejlődni a Lisszaboni szerződés meghatározásainak megfelelően. Köszönöm. De Roberto und ich werden uns... Roberto és megnézzük még a földrajzó, földrajzi egyensúly kérdését, hogy a néppárt megfelelő álláspontot képviselni. Nem csak az új tagállamok problémájáról van szó. Németország abszolút alulreprezentált, tehát az én hazám. Úgyhogy Úgyhogy Jacek Cyrus Foszkit teljesen támogatnom kellene ebben a kérdésben, de nem ez a lényeg. A lényeg az, hogy egyes tagállamok azt követelik, hogy a delegáció vezető helyettesek e, nevezésekor is a tagállamok e, döntsenek, ezzel teljesen kormányközi szintre emeljük ezt. Ez, ez, ennek ellen kell állni. Az átmeneti időszaknak vége. E, most felmerül az a lehetőség, hogy hogy a fő képviselő megfelelően képzett személyeket vegyen át tagállamokból, illetve konkúron lehet fiatal diplomátok, diplomatáknak jelentkezni konkúr versenyvizsgára, mint ahogy a többi Európai Uniós köztisztviselői posztokra. De ezeket a pontokat meg itt törölni szeretnéd a jelentésemből, lehet, hogy nem igazán látod azt, hogy mit szeretnénk ezzel elérni. Természetesen volt itt egy átmeneti időszak, amikor át kellett vennünk a személyeket tagállami diplomáciai szolgálatokba, de ennek vége. Azt gondolom, hogy ez rossz megközelítés, ami a, ez a hogy most representative vagy representation szót használunk, hát ez teljesen más ami a 6-6-8-at illeti, ezeket felvettük, ezeket ugyanúgy dolgozunk a e, nemekes egy, egyenlőségén, úgyhogy ezzel kapcsolatban már elmondtam a véleményemet. Azt gondolom, hogy képesek leszünk e, ezt elvégezni. Az összes árnyékjelentéstevő és koordinátor egyetértett a kérdésben, a saját frakciónkból is, ez a helyzet, de azért még egy kis kiigazítást még el lehet érni. Egy ilyen jelentésben persze el kell fogadni azt, hogy nem lehet minden egyes szót elfogadtatni a többiekkel mert különben eh, mindenkinek az összes módosítását eh, át kellene vennünk. Mindenki lemond eh, a módosításainak egy részéről azért, hogy a végeredmény elfogadható legyen mindenki számára. Aztán azt is szeretném elmondani, ami a brit kollégák hozzászólását illeti, igen, a tagállamok szuverének, önállóak, azonban szerződési kötelezettségük az, hogy részt vegyenek a közös kül- és biztonságpolitikában, és ezt lojális módon támogassák. Ez így szerepel a szerződésben. Úgyhogy így kell ezt a kérdést kezelni. a klímaváltozás kérdését is szerettük volna felvetni. Minden delegációnak szakértelemmel kell rendelkeznie olyan kérdésekben, amelyek relevánsak az egész Európai Unió számára, mint például a klímaváltozás, szociális munkaerőpolitika mm, és egyéb kérdések. De ez nem azt jelenti, hogy minden egyes témára még valakit fel kell venni, mert különben nem finanszírozható és nem menedzselhető az egész. Hogyha sikerül kompromisszumra jutni, akkor az jó lenne. Várnám az önök véleményét erről, hogy mint szóbeli kérdés, ennek van-e lehetősége hol. Really, I have nothing particularly to add semmi különöset nem tudok hozzáadni, hozzáfűzni. A kompromisszumos módosításon még lehet egy kicsit változtatni. Hát a representation vagy representativity, nem igazán látom a különbséget, ami az érdemi részeket illeti. A lényeg az, hogy arról beszélünk, hogy minden szükséges intézkedést meg kell hozni. Erről van szó és említjük a tanács döntését e, ezzel kapcsolatban. Azt hiszem, hogy a megfogalmazás megfelelő, meglátjuk, hogy hogy hangzik jobban. Egyébként, ami az egyéb elemeket illeti, nem tudok semmit hozzáfűzni ahhoz, amit eddig elmondtam. Kész? Kész? Kész? Kész vagy? Igen, igen. Elnök, a népszámlálás adatait illetően el kell mondanom, hogy 12 tagállam rendelkezik a népesség 19%-ával, két ország 26%-kal rendelkezik? Nem csak a népességet kell figyelembe venni, mondja Szárius Voszki úr. A lényeg az, hogy most 12 ország a népesség hány százalékát képviseli. képviseli. Nem tudom, hogy kinok módszer milyen, vajon ez a legjobb módszer, ez a brit módszer, amit követhetünk. Na de még ha ez így is van, előrelépést kell elérni. Ezt kérjük ebben a jelentésben. Egy megfogalmazási kérdésről van szó. Köszönöm szépen. Lezárom a vitát, figyelembe vesszük az itt elmondottakat, és remélem, hogy holnap e, sikerül a szavazás eredményével valóban hatást elérni a további lépésekre. Frau Nates, wir haben... Nos, kedves kollégák, van még itt egy állásfoglalás. A csalás elleni harc, az Európai Unió pénzügyi érdekeinek védelme. Köszönöm szépen, elnök úr. Renáte Webert helyettesítem, aki ennek a véleménynek a készítője, aki az Európai Unió választási megfigyelési delegációját vezeti, és még nem tért vissza, és engem kért meg, hogy tájékoztassam a kollégákat a véleménnyel kapcsolatban. Nos, ő elmondja, hogy mennyire fontos előrelépésre került sor 2011-ben az Európai Uniós nem szabályszerűen kifizetett pénzek vissza követelését illetően, mint például az csatlakozást megelőző segítségnyújtás, illetve az Európai Bizottság 2011-ben elkövetett lépéseit nagyra értékeli. A cigaretta és alkohol öm, csempészet elleni fellépés az Európai Unió keleti határain, illetve a csalás elleni fellépés bilaterálisan újra tárgyalt rendelkezéseit, illetően az Olaf reformjai, reformját elismeri, illetve a harmadik országokkal és nemzetközi szervezetekkel hozott nemzetközi együttműködést, amelynek a célja az Olaf Eh, kapacitásának erősítése az Európai Unió külpolitikai dimenziójában megjelenő csalás elleni harc érdekében. Megfelelő eh, forrás elosztást eh, követel az Európai Számvevőszék által tett megállapítások figyelembevételével a 2011-es költségvetéssel kapcsolatban, e, figyelembe véve e, az, hogy az Európai Bizottság ellenőrző szervei nem minden e, hibára tártak, hibát tudtak föltárni. Az emellett a harmadik országokkal kötött bilaterális egyezményeket tiszteletben kell tartani, és nagyon fontosnak tartja a számvevőszék ajánlásainak figyelembevételét, főleg az Európai Uniós delegációkban és missziókban. Ami a módosításokat illeti, a, a, itt a, az Európai Uniós pénzügyi érdekek jobb figyelembevételét tartja szem előtt. A módosítások, amelyeket benyújtottak a kollégák, hozzáadott értéket képviselnek, utalnak a csalás határon átnyúló jellegére, a csalás elleni intézkedésekre, és arra, hogy intenzíválni kell a vámmal kapcsolatos csalás elleni harcot. Weber asszony emellett megfogalmazott néhány megjegyzést, néhány módosítással kapcsolatban, amelyeket a kollégák nyújtottak be. Főleg egy módosítással kapcsolatban, amelyet eh, Michael Gáler eh, nyújtott be, ez az egyes módosítás. Renáta Weber eh, rész, megosztott szavazást részenkénti szavazást kér a módosítással kapcsolatban, mert úgy gondolja, hogy a Gáler módosítás második része Macedóniát és Horvátországot nem jogosan eh, állítja pellengérre, és emellett eh, részenkénti szavazást kér a 9-es módosítással kapcsolatban eh, Flaszkova Benova asszony nyújtott be, illetve javít a hozzászóló ellene szavazna, a módosítás ellene szavazna, mert a, az egészségügyi kockázatok nem tartoznak ezen vélemény fókuszába. Kedves kollégák, Renáta Weber kollégánk ezt kívánta a véleményében megfogalmazni, és ezt bocsátjuk most vitára. Köszönöm. Thank you very much, Mr. Chairman. I'm... Köszönöm szépen, elnök úr. Mihály Gáller urat helyettesítem, ő árnyék jelentéstevő ennek a kérdésnek a néppárt részéről. Néhány észrevétel. Először is nem tud, azért nem tud eljönni, mert külföldi misszióm van jelenleg. Köszönet Renate Webernek a jó munkáért. A véleménytervezet nagyon sok olyan dologgal foglalkozik, amely mindenképpen benne kell, hogy legyen egy AFET véleményben. A módosítók lényegében csak kiegészítő jellegűek a EU, a, az EU külügyi szolgálatának pénzügyeivel kapcsolatban az ami pedig a részenkénti szavazás illeti az első egyes módosítóban, az egyes bekezdésre vonatkozóan, ezt továbbítom Galler úrnak, és lesznek még plusz módosítók is. Kettes módosító a kettes bekezdéssel kapcsolatban a számvevőszék úgy vélte, hogy a bizottság ellenőrző mechanizmusa nem tökéletesen hatékony, ezért arra kell felkérnünk a bizottságot, hogy javítsa a helyzetet, követve a számvevőszék ajánlását, illetve a mi mentesítésünkhöz kiadott véleményt. Hármas módosítás. A következő MFF-et várván a 2014-2020-as időszakra vonatkozóan a csalás elleni a csalás elleni ö, jogszabályokat szigorúbbra kell vonni, illetve az Európai Unión belül és harmadik országokkal folytató kapcsolatában is meg kell ezt valósítani. Négyes, harmadik országok való kapcsolat, egy csalás elleni ö, standard záradékot kéne ide beiktatni. Hatos bekezdés. A közbeszerzés és közbeszerzési eljárásoknál és a pályázati folyamatoknál tapasztalható problémákat mi hamarabb ki kell javítani az EKSZ-en belül, hiszen nagyon fontos egy hasonló ö, típusú szervezetnél a bevált gyakorlatok megvalósítása már a munka legelején. Remélem, hogy Gáller úr javaslatait el tudják fogadni. Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm. Én Pinoár Lákit helyettesítem az árnyékjelentéstevőnket, mondja Anna Gomes. Először is szeretném megköszönni az előadó munkáját. Pinor Laki támogatja a munkát, az elkészült anyagot. Néhány kiegészítésre tesz javaslatot a vámmal kapcsolatos csalás elleni harcot kell fokozni. Ezt a fajta csalást egyre többször követik el a különböző nemzetközi határokon, ezért kell egyértelmű jogi keretet biztosítani a harmadik országokkal. Ami az Olafot illeti, örülünk annak, hogy megerősítjük az Olaf azon kapacitását, ami az EU az EU szakpolitikai dimenziójára vonatkozik. A jelenlegi felülvizsgálat, ami a 99-es állásfoglalás, illetve tanácsi határozatot vizsgálja felül, ezt kell a lehető leghatékonyabban megtenni. Köszönöm szépen. Az elnök mikrofonját nem halljuk. Nincs bekapcsolva az elnök mikrofonja. Rapporteur. Köszönöm. Az előadó következik. Köszönöm. Nos, néhány módosítót már vártam is, ezeknek a tartalmát részben ismerjük. Próbáltam jelezni, hogy melyiket tudjuk elfogadni, melyiket nem, mely nem segíteni a szövegem. Az egyik ilyen a kettes módosító, aztán pedig részenkénti szavazást kérünk az egyes módosító esetében, ez egy Gáler módosító, az egyes módosító nem szeretnénk, nem támogatjuk ezt a, ezt a kiegészítést, amelyet Galler úr terjesztett elő. Hát kb. ennyit tudok mondani. Ha jól értem, az anyagot, amit kaptam, a többi módosítót, azt tudjuk támogatni. Köszönöm, hogy az elnök. Jó. Egy észrevételem nekem is lenne. Május 27-én két embert fogunk itt vendége, vendégül látni. Az ESZK parlamenti közülésének elnökét, Gerevics Húk. és még egy külügyminiszter is ellátogat ide, így aztán azon a napon kéne, hogy legyen egy afetülést. Egymás után mind a két vendégünket meghallgatnánk. Ezzel kapcsolatban van ellenvetés. It's not a case, but we should also ask. Úgy látom, nincs ellenvetés, akkor talán a koordinátorokat is meg kéne kérdezni, de ez lenne a javaslatom május 27-ére. Második dolog, Azt hiszem, hogy önök leginkább azt szeretnék, hogy a Brazíliáról szóló jelentést írásban kapják meg. Mr. Milan it's okay because you were there. Milyen Monur ott járt, hogy gondolkodik erről. Írásban jó lesz, mondja egy képviselő. De több munkára van szükség Latin Amerikával kapcsolatban, ez számomra világosá vált a braziliai látogatáson. Nem csak gazdasági, hanem stratégiai szempontból is nagyon fontos lenne ez. Anna is ott volt, meg Mian Monúr is. Nagyon fölkeltett érdeklődésünket a látogatás, de azt is láttuk, hogy sok a félreértés, mert nem járunk oda gyakran. Tehát az lenne a javaslat, hogy több állandó vitát szervezünk velük, egyfajta delegációt kéne létrehozni a brazil parlamente, mind a két ház érdeklődik, májusban ide látogatnak, hogy ezt megvitassuk. és szerintem jó az, hogy Európa magára vállalja ezt. Tenok úr kérdsz. Teljesen egyetértek elnök úr. Többet kell tenni Latin Amerikával, de hát azért kár, hogy Brazília a regionális szuperhatalom, és senki nem csinál itt Brüsszelben semmit ezzel kapcsolatban ha csak nincsen egyfajta hivatalos delegáció, tehát teljes mértékben ignorálják eh, a mi bizottságunkat. Soha nem találkoztam brazil diplomatával, kolumbiaival, mindenki mással igen, de a brazilok, mint hogyha nem érdeklődnének irántunk, és én sajnálom, mert én engem érdekel az ország, és ráadásul teljesen jól ismerem a nyelvüket. Anna, szerintem nem tudják ezt, Tánek úr, hogy olyan folyékonyan beszélne, beszéli a nyelvüket, mert egyébként biztos, hogy kapcsolatba léptek volna önnel. Persze, hát nyilván azokkal a kollégákkal akarnak találkoznak inkább, akik hajlandók a kapcsolatok kialakítására a Mercosurral is ugyanez a helyzet. Most volt először persze, hogy az Európai Parlament politikai konzultációra delegációt küldött Brazíliába, és ahogy az elnök úr mondta, nagyra értékelték, és szükség is volt erre a konzultációra. tulajdonképpen félre is érthettek volna minket, de úgy gondolom, hogy a brazil fél részéről igenis demonstrálta azt, hogy fontosnak tartanak minket, mindenki fogadott minket, láttuk még Lula elnököt is, bár ő nem fogadott minket. Szóval ez azt mutatta, hogy milyen fontosnak tartják ezeket a konzultációkat, és végül is nagyon jól vezette Brock elnök úr a tárgyalásokat, és nagyon hasznos is volt. Biztos vagyok abban, hogy új kapcsolatokat tudunk kialakítani, és akkor Charles Tenok fenntartásait is el tudjuk oszlatni. Köszönöm. Köszönöm, elnök úr. Egyetértek én is az értékelésével. Latin Amerika rendkívül fontos, de alá szeretném azt húzni a következőt. Egy javaslat. A kompromisszumos javaslatom az, hogy amint meg elkészül az írásos jelentés, mi szervezünk egy vitát erről a jelentésről, mert úgy gondolom, hogy ezzel lehetőséget kapnánk arra, hogy kvázi eligazítsuk már előre a kollégákat, és aztán legyen a vita és ha lehetne, a program végére tegyük. Brazília és Latin Amerika fontos, a legutóbbi változások miatt is Venezuelára, Uruguayra gondoljunk, és fontos ezért, hogy megfelelő vitát folytathassunk. Köszönöm. Köszönöm, elnök úr. Teljesen egyetértek azzal, amit Anna Gomez mondom Nagyon érdekes volt a, az utazás, meglepő, hogy talán először járt a szakbizottságunkat. Hát elég sok a félreértés, vagy a téves elképzelés Brazíliával kapcsolatban, ezért fontos az, hogy eljutottunk oda, talán egyfajta elágazás, vagy fontos mérföldkő ez az út a kapcsolatunkban. Azt hiszem, hogy hasonló lendülettel kéne folytatni a párbeszédet. a dél-dél párbeszédre koncentrál leginkább az ottani kormány. Elfelejtjük, hogy az északi féltekén is vannak olyanok, akik gondolnak rájuk, és szeretnének velük együttműködni. Köszönöm. Köszönöm a megjegyzéseket. Meg kell, hogy mondjam, hogy először is Lula elnök és én írtuk alá a a megállapodást, ez tehát a német verzióban már meg is van, azt hamarosan közre is adom. A második, Brazília külön uh, utat akar, nem akarja, hogy a, a BRICS megkösse a kezüket, és attól tartok, hogy az Egyesült Államok ebben a klasszikus uh, boxban lesz az ellenfelők, és éppen ezért Európa felé néznek, és a Markus úrban szeretnének egyfajta vezető szerepet kapni, ezért van ez a Markus úr EU szabadkereskedelmi megállapodás, és ami számukra olyan fontos, Argentina lenne talán a következő támogató, és Paraguay Venezuelával szem előtt pedig nyilvánvalóan a vezető szerepet már át akarják venni. Úgy gondolom, hogy ezek olyan érdekek, amelyeket figyelembe kell vennünk. Charles, szerintem lesz még ilyen helyzet, úgyhogy nem szabad csak befele magunkra tekintenünk. Köszönöm mindenkit, mindenkinek holnap találkozunk, és akkor várjuk a kompromisszumokat. Köszönöm. Most du hát ez die hogy für